Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytathatjuk az ülésünket. Örömmel üdvözlöm dr. Ali Abdel Al urat, az egyiptomi képviselőház elnökét, akit jelentős delegáció kísért el, a külügyi bizottság elnöke Tarek Radvan úr, és Khalid El Bakli nagykövet úr is itt van a körünkben, Abdel Al eh, doktor, az ön látogatása az Európai Parlamentben nagyon időszerű, mint tudja, Egyiptom kulcs fontosságú partnere az Európai Uniónak, támogatjuk eh, az önök országának stabilitását, kormányát és intézményeit. Tudjuk, hogy Mustafa Mabuli miniszterelnököt kinevezték, és a kabinetjében nyolc nő is helyet foglal, ez egy ez első ízben történik így. Június 14-én iktatták be a kormányt, és nagyon örvendetesnek tartjuk az új fejleményeket az ön országában. Június 13-án a sínai félszigetről a hadsereg 17%-át kivonták, szeretnénk eh, tudni meghallgatni az ön véleményét is a eh, biztonsági helyzetről, a perspektívákról, Líbiáról, Gázáról, a Földközi Tengeri eh, Unió parlamenti közgyűlésének elnökségét is ön adta májusig, azóta az EU vett át az elnökséget. Tudom, hogy tegnap ön találkozott Tajáni úrral is, nagyon érdekelne a megbeszélésük eredményezőn szempontjából. Üdvözöljük az EU-egyiptomi együttműködést, az EU-egyiptomi e, partnerség prioritásait 17 júliusában megerősítették, közös e, érdekeink, értékeink alapján emberi jogok, migráció, biztonsági kérdések szeretnénk tovább lépni. Szeretném hangsúlyozni az emberi jogi helyzetet is. Egyiptomban egyre kisebb a tere a civil szervezetnek, ez nagy aggodalmat jelent számunkra, és ez is fontos a kétoldalú partnerségünkben. Szeretnénk megismételni a felhívást, hogy az alapvető jogokat, amelyeket az egyiptomi alkotmány is tartalmaz, be kell tartatni. Üdvözöljük eh, elnök úr a külügyi bizottságban, önné a szótessék. Köszönöm McAllister úr, bizottsági elnök úr, a külügyi bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Bármelyik nyelven szólhat, elnök úr. Okay, then we'll go ahead. We'll go hmm? ahead. Okay. okay. <laughs> voilà, c'est toujours le problème, voilà, de la traduction. Igen, franciául, arabul, angolul, meg kell beszélnünk, hogy melyik nyelven beszéljek. Az a lényeg, hogy olyan nyelven beszéljek, amit mindenki ért. Megpróbálok akkor franciául hiszen franciáról minden bizonyal van tolmácsolás itt az Európai Parlamentben a többi európai nyelvre. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani McAllister úrnak, a külügyi bizottság elnökének az Európai Parlamentben ezért a meghívásért, amit nagyon nagyra értékelek. Első ízben látogat az egyiptomi parlament elnöke az Európai Parlamentbe 2004 óta. Az egyiptomi helyzet 2013. június 30-a óta teljesen megváltozott. Új alkotmányunk van, új elnökünk van, és új parlamentünk. Az egyiptomi parlament 196 képviselőből áll, Van valami gond? kérdezi az elnök úr. Nincs semmi gond, mondja McAllister úr, csak hozzá akarnak szólni a kollégák, és jelentkeznek, hogy majd kérdezni akarnak. Á, kérdezni akarnak. Azt hittem, hogy valami ellenvetésük van. On a 90 90 nő van a képviselők között, 39 kopt, és 20 parlamenti párt van képviselve az egyiptomi parlamenten belül a többsége, többség egy koalíciót alkot, több párt alkotja tehát a kormányzó többséget. Nagyon sok jogszabályt, törvényt készítettünk elő Egyiptomban, hogy a gazdasági és társadalmi helyzetet korszerűsítsük. Közel 400 törvény született három év alatt. Ezek között nagyon fontos törvények is vannak, a törvényesség, a törvényes rend megerősítése érdekében, különösen a muzulmánok és a koptok közötti helyzet rendezésére, az egyházak helyzetét rendezik ezek a jogszabályok, illetve a templomok építését, a kopt templomok építését. Amióta ez a törvény hatályban van, ugyanazon szabály alapján lehet mecsetet és templomot építeni. Vagyis ugyanolyan építő, építési szabályok vonatkoznak a templomokra és a mecsetekre. Ez a törvény az egyenlőség elvét erősíti meg az egyiptomi állampolgárok között. Van egy másik törvény, ami a társadalombiztosítás szabályozza. Egyiptomban az emberek többségének nincs arra pénze, hogy igénybe vegye az egészségügyi vagy egyéb szociális ellátásokat. A törvény azonban minden egyiptominak, akár csak Európában az európai állampolgároknak előírja a járulékfizetést, oly módon, hogy a társadalombiztosítási szolgáltatásokból, ellátásokból részesüljenek. A harmadik törvény a befektetéseket szabályoz Egyiptomban, és a törvény alapján szabadon lehet befektetni. Ez azt jelenti, hogy a befektető befizeti a pénzt, átutalja a pénzt és a vállalkozásának a jövedelmét, a hasznát szabadon külföldre viheti Egyiptomból. Ez a törvény a nemzetközi befektetés védelmi szabályokat is tiszteletben tartja. Nem lehet államosítani, nem lehet lefoglalni a vagyont. Vagyis garantáljuk a külföldi eh, befektetők egyiptomi befektetéseit. A következő törvény a sajtószabadsággal kapcsolatos. E törvény alapján szigorúan tilos egy újságírót a véleménye miatt bebörtönözni. Legyen szó az írott sajtóról, vagy a televízióról, vagy bármilyen más mm, médiumról. Ezek a legfontosabb törvények, amelyek Egyiptomban elfogadásra kerültek. A többi törvény, mint említettem, az összes gazdasági, társadalmi és politikai területet szabályozza. A helyzet, a helyzetet önök, az egyiptomi helyzetet jól ismerik. Sok a kihívás. Első kihívás a terrorista jelenséghez kötődik, a terrorizmus jelenségéhez. A második kihívás a tiltott bevándorlás problémája. A harmadik probléma a gazdasági helyzet. Ami a terrorizmust illeti, Nos, ez közvetlenül összefügg a tiltott bevándorlással. Egyiptomban a terrorizmus, mint mint a barátaim itt a parlamentben jól tudják. A védelmi bizottság elnöke és más kollégák is tudnak róla az Európai Parlamentben, hiszen találkozókat folytattunk velük. Mint nekik is elmondtam, 1981 óta van terrorizmus Egyiptomban. Azóta, amikor Szadat elnököt úgynevezett muzulmán fanatikusok meggyilkolták. Azóta van terrorizmus, és aztán a terrorizmus fokozatosan egyre jelentősebbé vált, már nem regionális, hanem nemzetközi méreteket ölt. Annak érdekében, hogy a terrorizmust megfékezzük, nemzetközi fellépésre van szükség, nemzetközi szándékra, vagyis minden államnak együtt kell működnie, és megoldást kell találnia a terrorjelenségek megfékezésére. Együtt kell működnünk a pénzmozgások ellenőrzésében. Minden országnak ellenőriznie kell az átutalásokat. Ez különösen vonatkozik a civil szervezetekre. Mert tudjuk jól, hogy nagyon fontos a civil szervezetek finanszírozása, de elővigyázatosnak kell lenni vagyis az átláthatóság elvét kell alkalmazni. Minden egyes személynek, minden civil szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy honnan kapja a pénzt, illetve ki előlegezi meg a költségeket. Mert Egyiptomban probléma az, hogy vannak olyan civil szervezetek, civil szervezetek az utcán gyűjtenek pénzt azzal, hogy mecsetet, iskolát, kórházat akarnak építeni, de valójában nem erről van szó. Valójában arra szolgál ez a pénz, illetve ez a tevékenység, hogy más célokra fordítsák az adományokat. Terror tevékenységek finanszírozására, terror szervezetek finanszírozására Egyiptomban és más országokban. Tehát a nemzetközi szintéren az országoknak együtt kell működniük, annak érdekében, hogy a terrorizmust ellenőrzés alatt tartsák, és különösen a pénzmozgást kell ellenőrizni. Az összes államnak ki kell cserélnie a hírszerzési információkat is mindez idáig vannak olyan államok, amelyek vonakodnak attól, hogy terrorista műveletekről, illetve személyekről szóló információkat megosszanak, akkor is, hogyha ezek a személyek a származási országukban terroristának számítanak. és ezek az emberek Európában, Amerikában, sőt a közel-keleten is biztonságban érezhetik magukat. Minden országnak együtt kell működnie. A sajtót illetően is. Bizonyos tévécsatornák, bizonyos újságok egyértelműen úszítanak, ösztönzik a terroristákat. Vannak olyan televíziócsatornák közöttük, ezek között, amelyek Európából sugároznak, és ö, terrorizmusra úszítanak. Egyiptomnak óriási a felelőssége ezen a területen. اوكي ولا المي ديموندي ديتر Azt kérték tőlem, hogy röviden beszéljek, de a terrorizmus és a tiltott migráció nagyon fontos kérdések. Tehát röviden ez az első probléma, a terrorizmus problémája. A második probléma a tiltott bevándorlás kérdése. Egyiptom is óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze a tiltott bevándorlást. ...2007. szeptemberé egyetlen hajó sem hagyta el Egyiptomot Európa felé. Egyiptomiak nem vesznek részt az ember csempészetben, európaiak viszont eh, Egyiptomból és Líbiából Európába szállítanak afrikaiakat. Egyiptom ellenőrzéseket végez, és rendkívüli erőfeszítéseket tesz ennek a folyamatnak a megállítására. Egyiptom stabilitása meghatározza Európa stabilitását is. Hogyha Egyiptom stabilitását garantáljuk, akkor Európa is stabil lesz. Tehát azt kérjük az európai barátainktól, különösen az Európai Parlamentben, hogy segítsenek abban, hogy az egyiptomi társadalom fejlődhessen, hogy megerősödjön a béke Egyiptomban, illetve a régióban, a közel-keleten. Nagyon zavaros a helyzet, sok a konfliktus, sok a probléma, líbiai konfliktus, szíriai konfliktus, jemeni konfliktus, Irak, Szudán, Szomália, stb. E konfliktusok miatt Egyiptomban majdnem 10 millió bevándorló van. 10 millióan élnek Egyiptomban, 700 ezer szír van közöttük. Ez a helyzet jelenleg Egyiptomban röviden. Uh, Mindig is próbálok egyfajta általános képet adni az egyiptomi helyzetről. Élek ezzel a mostani alkalommal arra, hogy önökkel párbeszédet folytathassunk és közös álláspontra jussunk. Hiszen több olyan terület is van, ahol országaink közös érdeke, hogy fellépjünk, vagy itt, vagy közel-keleten. Ami például a földgázt illeti Egyiptomban, a közelkeleti regionális földgáz központról kellene beszélnünk. Mindenképpen élnünk kell ezzel a lehetőséggel, amely az előrelépésből adódik, és az együttműködésből adódik. Mindig is számítunk európai barátaink segítségére hogyha Egyiptomban bármilyen probléma van a civil társadalommal, a sajtószabadsággal, vagy bármilyen más területen, akkor mindig fontos, hogy fenntartsuk a párbeszédet, hogy megerősítsük a törvényeket, és hogy közösen próbáljunk megoldást találni a további problémákra is. Mindig is nyitottan állok a párbeszéd irányába, és mindig is nagy érdeklődéssel vitatom meg ezen kérdéseket önökkel. Hogyha bármilyen aggodalom felmerül, akkor ezt szeretnénk megbeszélni Egyiptommal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Thank you very much, Mr. Speaker. Köszönöm szépen, elnök úr, a bevezetőt. Tisztelt kollégák! Összesen nyolc kolléga kért szót. Loch Bieler képviselő a kilencedik. Mindenkinek szeretném megadni a szót, de sürget az idő, úgyhogy mindenkinek egy percet szeretnék adni, és talán a katari külügyminiszter érkezését 10 perccel ki tudjuk tolni, de ez a maximális késlekedés. Preda úrnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm, elnök úr! Parlamenti elnök úr, köszönjük a bevezetőjét. Kiváló alkalom ez arra, hogy önnel eszmecserét folytassunk. Nagyon örülök, hiszen sok a közös kihívás előttünk, migráció, terrorizmus, és egyre bonyolultabb területekről beszélünk. A néppártban mindig azt gondoljuk, hogy Egyiptom fontos partnerünk, fontos partnere az Európai Uniónak, és Egyiptom stabilitása számunkra prioritás. A néppárt támogatja azon erőfeszítéseket, melyeknek célja a demokratikus átállás. Ugyanakkor azon erőfeszítéseket is, amelyeknek célja, hogy az emberi jogok helyzetén javítsanak Egyiptomban. Sisi elnök amikor a parlament előtt beszélt, elmondta, hogy valódi politikai előrelépésről van szó, fontos a tolerancia, a közös terület kialakítása. Ebben az összefüggésben ön szerint az Emberi Jogi Albizottság látogatásáról mit gondol, hogy ott akkor meg lehetne közvetlenül beszélni az egyiptomi emberi jogi helyzetet? Elnök, Általában meghallgatjuk a képviselőket, és utána az összes feltett kérdésre tud majd válaszolni elnök úr. Szóle úr, az SND nevében kap szót. Oh, elnök, elnézést, rossz listán szerepelt. Kán úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, Ön beszélt a közel-keletről és nagyon sok országról, és Gázát is megemlítette egy szót erről. Egyiptom mit tehet közel-keleten az ottani válsággal kapcsolatban? Sok országról beszélt, de az izraeli gázai helyzetről nem beszélt. Mit tehet Izrael az ottani béketerjesztéséért? Még valami. Sok törvényt megemlített, amit önök bevezettek, de nemrég megnéztem olvashattunk arról, hogy tömegtüntetések voltak egy ellenzéki kapcsán és a kapcsán. Európai polgárként szeretnék beszélni egy olasz emberről, akit Egyiptomban öltek meg. Mi történik a Giulio Reggiani ügyjel kapcsolatos nyomozással, és hol járnak most a nyomozásban? Köszönöm. Elnök, Tisztelt kollégák, lezártam a hozzászólások listáját. Az ECR nevében Basiar úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük Abdul Al doktor elnök urat a látogatás alkalmából. Én többször jártam Egyiptomban, és azt gondolom, hogy Egyiptomnak tovább kell fejlődnie. A idegenforgalmi rendőrséggel kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Nagyon fontos a biztonság Egyiptomban a turizmus szempontjából, tehát működik-e még a turizmus rendőrség, azaz egyablakos rendszer, ahol a turisták panaszt emelhetnek? Második kérdésem. Ön elővigyázatosan említette a sajtószabadságot, mint az önök jogalkotásának és alkotmányának egyik alapillérét. Ez igaz-e a külföldi sajtóra is? Az Al Jazeera-ra, Alapvetően hiszünk a sajtószabadságban itt az Európai Unióban. Alapvető a sajtószabadság a demokrácia szempontjából. Ezért szeretnénk többet tudni a Katarral kialakult vitáról. Önök hogyan oldják meg Katarral és az arab országokkal a konfliktust? Astravicius képviselő. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, üdvözöljük az Európai Parlamentben. Az ALDE, a liberálisok és demokraták szeretnék elmondani, hogy aggodalmat ad okot számukra az, hogy az egyiptomi civil társadalmat próbálják elfolytani, és ez eszkalálódott különösen az elmúlt hónap során. Különösen aggaszt minket e, bizonyos egyének ügye, bloggerek és független emberi jogi aktivisták ügye. Amal Fati, akit szexuális zaklatással a szexuális zaklatásról élt, és utána um, videót tett közzé, és uh, végül is csak bizonyos feltételek mellett engedték őt szabadon. Elnök úr, le lehet-e zárni a külföldi finanszírozásokkal kapcsolatos ügyet, és a civil társadalmi és az uh, tüntetéssel kapcsolatos rendkívül szigorú törvényekkel mi a helyzet. Elnök, köszönöm. Szóle úr, köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmét Mossan Hassan ügyére, akivel Kairóban pár héttel ezelőtt találkoztam. Ő egy feminista aktivista, egyiptomi. Tegnap ö, hallgatta meg egy bíró, és azon emberi jogi aktivisták közé tartozik, akik ellen büntetőjogi vádat emeltek a 107-es ügyben az emberi jogi aktivistákkal hasonlatosan ő is kéri, hogy a nőkkel kapcsolatosan toleránsabban járjanak el. Ön mit gondol arról, hogy a nők milyen szerepet vállalhatnak a társadalomban? Köszönöm szépen a figyelmét. Köszönöm, Borgezi úr. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt elnök úr, üdvözöljük, nagyon köszönöm, hogy eh, milyen eh, nagy jelentőséget szentel a két témának, a terrorizmusnak és a bevándorlásnak Európa biztonsága szempontjából is nagyon fontos ez. Jó ilyen világos, intelligens szavakat hallani afrikai vezetőktől, csak támogathatjuk ezt a politikát, hiszen közös érdekünk ez. Szeretném jelezni a Marshall terv fontosságát, Tajani elnök maga is beszélt róla, de késleltetjük a segítségnyújtást. Úgy gondolom, hogy Európának támogatnia kell az ön országát. Nagyon fontos az idegenforgalom fejlesztése. Az európaiaknak Egyiptomba kell utazni és befektetni kell, és az olasz kormány mindenképpen együtt fog működni önökkel. Köszönöm. Soprát képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük ezen egyértelmű magyarázatokat azzal kapcsolatban, hogy a civil társadalom milyen átalakulásokon megy keresztül. Tovább próbálják bővíteni a gazdasági szabadságjogokat és polgári szabadságjogokat. Politológusként értem, hogy milyen biztonsági feladata van Egyiptomnak szélsőséges támadások áldozata Egyiptom, és ezért szükséges intézkedéseket hoz. A kérdésem a következő. Mi a véleménye, hogyan elemzi azt a gondolatot, hogy a földközi tenger déli partján úgynevezett habokat lehetne létrehozni, amelyben a menekültek menedékkérelmét fel lehetne dolgozni. Európában eddig soha nem érzékelt migrációs áramlatot érzékelünk. Nagyon fontos partnernek számít számunkra Egyiptom, ezért szeretném tudni, hogy Egyiptom lehet-e megbízható, szolid partnerünk az ilyen központok kialakításában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Epidedeios képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a parlamentben. Első kérdésem arra a helyzetre vonatkozik, ami az egyiptomi török helyzetet vagy kapcsolatokat illeti, és nem tudom, hogy Egyiptom nem szeretne-e egy két oldalú zónát ismét létrehozni a közel-keleten, ideértve a mediterrán térséget. Köszönöm. Agliu asszony. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük, elnök urat. Köszönjük, hogy franciául szólalt fel. Egyiptom nagy ország, amely elengedhetetlen a térség biztonsága, stabilitása szempontjából. Három kérdésem lenne. Az első. Mi a helye, mi a szerepe Egyiptomnak és az egyiptomi parlamentnek milyen szerepet vállal magára a különböző helyi válságokban, amelyekről ön is beszélt, ideértvén az öbölországok közötti válságban. Második kérdés. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, ön emlékeztetett különböző fellépésekre, például a hírszerzésbeli fellépése, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen minőségben dolgozik az egyiptomi hírszerzés. Európában komoly cél a legszélsőségesebb elemek deradikalizálása. Van-e ezzel kapcsolatban olyan tapasztalat, amit meg tudna osztani velünk? Harmadik kérdés. Az ország egyensúlya szempontjából és stabilitása szempontjából a különböző közösségek helyzete fontos. Ha jól emlékszem, a kormányban a koptok is képviseltetik magukat. Nem tudom, hogy ez így van-e, nem tudom, hogy az alkotmány előírja-e a koptok részvételét a kormányban. Elnök, köszönöm. Végül Loch Piller képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is a Giulio Regini féle ügyre vonatkozóan szeretnék egy kérdést feltenni. 2016 óta a kollégáktól azt halljuk, hogy a parlament aktívan igyekszik feltárni az igazságot. Nem tudom, hogy a mandátumuk lejárta előtt mit kívánnak még tenni, és számos emberi jogi kérdés is felvetődik, tehát nagyon hasznos lenne számunkra, ha DROA az emberi jogokkal foglalkozó szakbizottságunk meghívást kaphatna, és Egyiptomban, Kairóban vitathatnánk meg ezeket a kérdéseket. És egyébként volt egy ügy, amikor valakit letartóztattak, és az olasz úr édesanyja egy tiltakozást szervez bloggerekkel közösen, és most azzal vádolják, hogy terrorista cselekedetet hajtanának végre. Elnök úr, 11 kérdést kapott, 11 kolléga szólt az egyiptomi politikára vonatkozóan, és erre összesen maximum 11 perce áll rendelkezésre, ugyanis a katari külügyminisztert várjuk. Úgyhogy megadom a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Több olyan kérdést is kaptam, amelyekre több ülés sem lenne elegendő, mármint hogy érdemben megválaszoljuk őket. Minden kérdés fontos. Őszintén mondom, mindegyik kérdésük fontos, de összetudom foglalni, majdnem minden kérdés az Emberjogi Albizottság látogatásával kapcsolatos, az Európai Parlament Albizottságának egyiptomi látogatásával, erre fogok válaszolni összefoglaló jelleggel. A többi kérdés is általában az emberi jogokra vonatkozott, eh, azok helyzetére Egyiptomban. Volt olyan kérdés is, ami a földközi tengeri térség biztonságával kapcsolatos. Általában az egyiptomi közbiztonsági helyzettel, sajtószabadsággal, az emberi jogi aktivisták problémáival Egyiptomban. A közelkeleti problémákkal, közelkeleti válsággal, különösen Gázával, és egy olyan kérdést is kaptam, ami az egyiptomi turizmusra, idegenforgalomra vonatkozik. Aztán volt kérdés arra vonatkozóan, hogy az európai országok miként támogathatják Egyiptomot. Az olasz kollégának köszönet a felvetésért, miszerint Marshall tervre van szüksége Egyiptomnak. Számítunk önre, hogy ezt a Marshall tervet tényleg megvalósítsák Egyiptom érdekében. Az első kérdéssel kezdem. Az Emberi Jogi Albizottság látogatásával Egyiptomban. Őszintén elmondtam, hogy parlamenti elnökként örömmel fogadjuk ezt a bizottságot Egyiptomban. És teljesen nyitottak vagyunk, nincs rejtegetni valónk. Hogyha emberi jogi problémák vannak, az emberi jogi bizottság tagjai, kedves barátaim, bármikor, bárhova ellátogathatnak, bármit megnézhetnek Egyiptomban. A második kérdés Giulio Reggiani-re vonatkozik. Egyiptom és Olaszország nagyon szorosan együttműködik az egyiptomi legfőbb ügyész és olasz kollégája együttműködnek. Egyiptomnak az az érdeke, hogy kiderüljön az igazság ebben az ügyben. Az olasz hatóságokkal együttműködünk, annak érdekében, hogy feltárjuk a hogy mi történt ebben az ügyben. Ami a sajtó szabályozását illeti. Nos, ez a törvény minden sajtóorgánumra vonatkozik, az egyiptomi és a külföldi sajtóra egyaránt. Vagyis nem lehet börtönbüntetéssel sújtani a sajtó által elkövetett bűncselekményekért a sajtómunkatársakat, sem az írott, sem az elektronikus sajtómunkatársait, ami a gázai problémákat illeti. Egyiptom megpróbálta a palesztin pártokat egy asztalhoz ültetni, a Hamaszt és a palesztin hatóságot Egyiptomban, és sikerült a két palesztin párt között egy megállapodást tető alá hozni. Sajnos azonban más külföldi pártok megpróbálják ezt a megállapodást megsemmisíteni. Egyiptom vállalja a felelősségét azokért a palesztinokért, akik Gázában élnek. Az elmúlt hónapban nagyon sok segítséget nyújtott, élelmiszersegét, egészségügyi segét küldött Gázába. A régió másik konfliktusa Szíriában zajlik, illetve Jemenben, és Egyiptom minden eszközt megragad annak érdekében, hogy békés módon rendezzék ezeket a konfliktusokat. az egyiptomi emberi jogi aktivistákról. Hogyha Egyiptomban valaki bűncselekményt követel, akkor bíróság elé kerül. Három fokú az igazságszolgáltatás Egyiptomban. és csak a harmadik szint után végleges egy ítélet, jogerős egy ítélet. Az előzetes fogvatartás, mint a jelen helyzetben, maximum három hónapig tarthat. Ez után amikor a határidő lejár, akkor bíróság elé kell állítani a, az illetőt. Tehát, hogyha letartóztattak emberi jogvédőket, akkor előzetes fogvatartásról lehet csak szó, és ez sosem tart tovább három hónapnál. Tehát nem börtönbüntetésről van szó az emberjogi aktivisták esetében. Az Emberi Jogi Albizottság látogatására térnék most vissza. Nagyon bízom benne, hogy az Emberi Jogi Albizottság eh, ellátogat eh, Egyiptomba a külügyi szakbizottsággal, és eh, nagyon nyitottak vagyunk az időpont megválasztásában is, nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget adott arra, hogy eszmét cseréljek önökkel. Elnök úr, köszönjük szépen a lehetőséget erre az eszmecserére, és köszönjük, hogy számos kérdésünkre választ adott. Egyértelművé tette, hogy szívesen látják az Emberi Jogi Albizottságot, és a szakbizottságunk parlamenti delegációja nevében mi sok sikert szeretnénk kívánni Egyiptomnak. Nagyon fontos, hogy stabil és biztonságos Egyiptom egy kulcsfontosságú partnerünk legyen a jövőben a parlamenti szinten is. Kívánom, hogy kellemes napot töltsön el Brüsszelben, és jó utat hazafelé. Ahogy is Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. A 18-as napi rendi pont következik. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ma délelőtt a bizottságunkban üdvözölhetjük ő excellenciáját, miniszterelnök helyettes és külügyminisztert, Mohamed bin Abdurrahman Al-Tanit Katarból. Több tisztviselő kíséretében látogat most ide. Szulajmi úr, aki nagyon jól ismert a parlamentünkben. Excellenciás Uram, az Európai Uniónak jó kapcsolatai vannak a Gölf, az öbölbeli együttműködési tanács összes országával, így többek között Katarral, azt tudjuk, hogy az EU és Katari kapcsolatok mennyire fontosak számunkra, de a 2018-as márciusi március óta egy kicsikét feszülté vált a kapcsolat. Az együttműködés számos területet érint. Mi támogatjuk Katar erőfeszítéseit, átalakulási erőfeszítéseit, amit a 2030 cikk terjedő Katari nemzeti jövőkép is megfogalmaz. Tudjuk, hogy az öböl beli térségben válsághelyzet van, mi támogatjuk a kuwaiti közvetítő erőfeszítéseket, hiszen a GCC rendkívül fontos szerepet játszik a térség stabilitása szempontjából. Mi figyelmel kísérjük a közelmúltbeli eseményeket. Tudjuk, hogy az elmúlt hetekben romlott a helyzet, és fontosnak tartjuk a deeszkalációt és a béke megteremtését. A GCC-nek meg kell erősödnie, a válságot követően, és ezt az üzenetet kívánjuk közvetíteni a, és közvet, rögzítettük, amikor néhány héttel ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt Riádban járt a szakbizottságunk. Azért hívtuk meg excellenciáját, mert szeretnénk megismerni Katar álláspontját a válsághelyzettel kapcsolatosan, és hogy olyan vélekednek arról, amit az USA kezdeményezett, hogy Camp Davidben egy csúcs találkozót tartsanak, amit egyelőre szeptemberig elhalasztottak. Számos kérdést meg tudunk vitatni. Üdvözölöm még egyszer, Excellencia, és megadom a szót. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a, az Európai Parlament képviselőinek a meghívást, hogy fogadnak ma, és lehetőséget kapok arra, hogy nagybecsült parlament előtt szóljak. Először is szeretnék tájékoztatást adni Katarról, a katari külügyi politikáról, belpolitikáról, és arról, hogy hogyan kívánunk fennmaradni ebben a ezekben a turbulens időkben az elmúlt évek válságai követően. A társadalmi és gazdasági fejlődés a legfontosabb szempont, az alapköve a katari államnak, a belpolitikánknak, és ezek az elvek határozzák meg a külpolitikánkat is. Az elmúlt húsz évben nagyon sok energiát fordítottunk az ilyen értékek megerősítésére, támogatására a közel-keleten. Legelső sorban az emberi tőke fejlesztésére helyeztünk hangsúlyt, és az oktatásban fektettünk nagyon erőteljesen. Az egyetemeink szabadon működhetnek, a szólásszabadság érvényesül, az oktatás, az akadémia függetlensége, autonómiája is egyedülálló a térségben. Az emberi jogok területén az elmúlt években komoly előrelépés történt, ezeket tükrözik a jogszabályaink is, az emberi jogok védelmét hangsúlyozunk, és minden olyan kérdéssel foglalkozunk, ami a nemzetközi közösséget is foglalkoztatja a nők helyzetbe hozása az egyik prioritása a katari belpolitikának. Nálunk a GCC-n belül a legmagasabb a nők foglalkoztatási aránya, és például az egyetemi oktatásban a nők többségben vannak a férfiakhoz képest. Katar elkötelezett az emberi jogi agenda mellett, amit a tolerancia jellemez, ezt szorgalmaztuk, és az elmúlt húsz évben nagyon sokat fordítottunk arra, hogy egy megfelelő platformot és párbeszéd fórumot teremtsünk e tekintetben. Ezen kívül a gazdasági fejlődésre is komoly hangsúlyt helyezünk, hiszen ez eredményez jólétet a társadalmunk számára. Figyelemmel kísérjük a az elmúlt évtized gazdasági fejlődését, és megalapíthatjuk, hogy ma Katar az egyik legnagyobb szállító a globális energiapiacon, 30%-át az olajnak Katar szállítja, tehát ez egy kulcsfontosságú ez azt jelenti, hogy országunk egy kulcsfontosságú partner Európa, illetve Ázsia számára is. Az EU a második legnagyobb, legnagyobb piacunk Ázsiát, konkrétan Japánt és Koreát követően. Egyébként az Egyesült Királyságban Lengyelországba szállítunk, és más európai országokba is. Katar az elmúlt két évtizedben megbízható energiapartnernek bizonyult. A gazdaságunk méretét, ha megnézzük, 98-ban a GDP-nk kb. 10 milliárd dollár volt, ma pedig meghaladja a 150 milliárdot is, tehát ez azt jelenti, hogy 15-szörösére növekedett két évtized alatt a GDP-nk. Ez a fejlődés számos erőfeszítésnek köszönhető, amit a kormány, illetve a katariak tettek, és amivel hozzájárultak az ország felvirágzásához de ez általában a régiót is gyarapította. Az EU a második legnagyobb importpiacunk, ahol az importunk 30%-a származik európai országokból. És nagyon sokat fordítottunk az elmúlt két évtized arra, alatt arra is, hogy javítsuk a sajtószabadságot, az információhoz való hozzá, szabad hozzáférést. A régióban a szabad sajtó nem működik úgy, mint a nyugati országokban, de Katar mindenféleképpen élen jár a tekintetben, hogy megfelelő platformot teremtsünk a szólásszabadságnak, és eh, a szabad sajtó tekintetében, ha megnézzük 20 évvel ezelőtt, nem voltak eh, hír eh, források, tájékozódási platformok, csak a hivatalos és kormány platformok. Katar támogatta és finanszírozta az Al Jazeera létrejöttét, ez már mára egy nemzetközi hírforrásá nőtte ki magát, nem csak az arab világban, és nem csak arab nyelven sugároz, hanem angolul és más nyelveken is. Ezen kívül meg vagyunk győződve arról az értékeink kapcsán, hogy csak konstruktív párbeszéddel lehet biztosítani a békés együttélést. Katar ehhez megfelelő platformot nyújt a különböző partnerek számára, az eszmecserék számára, hogy a partnerek békés úton és ne konfrontatív módon oldják fel a nézeteltéréseiket. A jogállamiság is egy nagyon fontos és tiszteletben tartott érték Katarban. Meg vagyunk arról győződve, hogy az átláthatóság, a korrupció ellenes harc kulcsfontosságú minden ország sikere szempontjából, és Katar bebizonyította, hogy e tekintetben is vezető szerepet játszik a régióban. Tulajdonképpen Katar első helyen szerepel a politikai döntéshozókba vetett bizalom tekintetében, és ezek az értékek és elvek azok, amelyek a mi jövőképünk alapját képezik, ezeket az értékeket mi tiszteletben tartjuk, felkaroljuk és el kívánjuk kerülni, hogy ezek sérüljenek. Ezeket az eh, értékeket eh, támogatjuk, tehát itt a gyakorlat meg kell, hogy előzze a szavakat. és eh, más közelkeleti országokat is erre ösztönöznénk, és ezáltal kíván, vagy azáltal, hogy mi ezeket az értékeket felkaroljuk, kívánunk más testvér országokat is ez irányba ösztönözni a térségben. Ha megnézzük a közvetítő szerepet, tíz béke megállapodásban játszott közvetítő szerepet, vagy támogató szerepet Katar, Libanon, Szudán esetében palesztinok között, és ezeket mi lehetőségként is lát, lehetőséget is látunk abban, hogy a gyermekeket az oktatásba tereljük. Tavaly áprilisban például egy olyan program indult, amit Katar támogatott más eu országokkal közösen. 10 millió gyermeket támogatunk, akik nem járhattak iskolába a válság sújtotta területeken. Mi rengeteget fektettünk a az arab fiatalok munkahelyteremtés, számára történő munkahelyteremtésbe, és több százezer fiatal kapott állást ennek eredményeként a régióban jobb életfeltételeket kívánunk biztosítani a társadalmak számára, és szerintem ez az egyetlen módja annak, hogy stabilitást teremtsünk a közel-keleten, Libanonban, Gáza, a Gázaövezetben, Darfurban, Szudánban is erre törekszünk. Szudánban és Darfurban Európában eh, a otthonukat elhagyni kényszerültek, egyre inkább eh, visszatérnek, és eh, számukra iskolát, lakhelyet, egészségügyi központokat kívánunk biztosítani. Tehát ez a mi regionális jövőképünk. A külügyi bizottság tagjaként önök az elmúlt években nyilván tisztában vannak a közel-keleti helyzet eszkalálódott, különösen Jemenben, Szomáliában, Líbiában, Szíriában, a radikalizmus terjedésével, és végezetül az öbölmenti országok együttműködési tanácsának válságával is tisztában vannak. Mi látjuk, hogy milyen összefüggések vannak ezek között a problémák között a régióban. Közel-keletnek meg kell teremtenie a regionális biztonság kultúráját saját régiójában. Sajnálatos módon a közös kihívások és fenyegetések tekintetében a regionális tanács erőfeszítései nem voltak eredményesek, és a nemzetközi jogot sem tartja be. Egyre inkább agresszív és nem megfelelő hatású intézkedéseket látunk a régióban, és azt hiszem, hogy ez táplálja aztán ez a vákumhelyzet, a radikalizálódást. És ugyanilyen ellentétes hatású viselkedések sújtják a mi országunkat is, és blokkolják az országunkat. A szomszédaink ezeket a változásokat, amelyeket Katar elért és megvalósított fenyegetésként látják, és mindenkit, mindenkivel szemben fellépnek, aki az ő kormányuk szándékaival szembe száll. Katár természetesen a konstruktív kritikát szívesen fogadja a fejlődésünk érdekében, de azt látjuk, hogy a megállapodás nem lehet, tehát a blokkolás nem lehet megoldás, dialógus, párbeszédet kell folytatni, és mi felkértük a szomszédainkat, hogy magyarázzák el, ismertessék velünk álláspontjukat, mi indokolja a blokádot. A GCC belül a különböző intézkedések Katarral szemben ezeket mi indokolta. Úgy látjuk azonban, hogy egyre inkább eszkalálódik a helyzet a szomszédaink részéről, egyszerűen nem, ves, nem vesznek tudomást a nemzetközi közösség azon felszólítására, hogy folytassanak párbeszédet, és továbbra is folytatják ezeket az ellentétes hatású intézkedéseket, és ez több országra vonatkozik a régióban. Mi úgy látjuk, hogy további válságot nem engedhetünk meg a régióban. Már az eddig válságok is éppen elég negatív hatást gyakoroltak a közelkeleti stabilitásra. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy az összes országnak csatlakozni kell a béke megteremtéséhez, és a különböző szereplőknek le kell ülni az asztalhoz, tárgyalóasztalhoz, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy megteremtődjön a stabilitás a régióban, és az EU-nak ebben kulcsfontosságú szerepe van, hiszen mi is számítunk az európai országokra, a menekült válság tekintetében, a nemzetközi terrorizmus tekintetében, mert szintén nem ismer határokat. Tehát mi üdvözöljük az európai országok erőfeszítéseit a biztonsági tárgyalások támogatásában. Thank you, Your Excellency. Colleagues, we have now... Köszönöm, Excellenciás Uram. Most 20 percünk van az eszmecserére, tisztelt kollégák. Ötten kértek szót eddig, Szelefranka, Panzéri, Basír, Lochbiller, Havel. Valakit kihagytam? Tehát öten, és még elsőként a delegáció elnökének, Alió Mária asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Miniszter úr, excellenciás uram, üdvözöljük itt a külügyi bizottságunkban. Elnézést! Tudok angolul is, de szerintem jobb lesz, hogyha franciául beszélek. Önnek is jobb lesz így. Miniszter úr, excellenciás uram, üdvözöljük itt a külügyi bizottságban. Röviden, hiszen elnök úr sürget minket. Három kérdést szeretnék feltenni. Katar gazdasági és nagyon fontos politikai szerepet is játszik egy stratégiai jelentőségű térségben, mind a növekedés, mind a stabilitás szempontjából nem csak a térségben, nem csak Európa, hanem az egész világ szempontjából. Ezt tudván, gazdasági szempontból érdekelne, hogy mondja el nekünk, hogy mik a kiemelt területei a gazdasági diversifikációnak az önök kormánya részéről. Tehát a gazdasági diversifikációt értem Katarban és Kataron kívül a katari befektetések révén. Tehát melyek a kiemelt területek, és melyek a kiemelt földrajzi térségek az önök szempontjából? Második kérdésem, politikai, stratégiai kérdés, a terrorizmus elleni küzdelem. Ez mindannyiunkat érint. El tudja mondani nekünk konkrét példákon keresztül, hogy milyen eszközzel és milyen erőforrásokkal lép fel Katar a terrorizmus elleni küzdelemben. Legyen az a pénzügyi áramlatok ellenőrzése, vagy a deradikalizáció, hiszen tudom, hogy évek óta foglalkoznak önök ezzel. Harmadik elem. A válság, amelyről ön is beszélt, az öbölmenti arab államok együttműködési tanácsának a válsága. El tudná mondani nekünk, hogy hogyan látja a következő hónapokban a változásokat? Néha vannak változások, máskor az a benyomásunk, hogy ez még évekig így marad. Kuwaitban technikai jellegű ülést tartottak a GCC tagok. A kérdésem az, hogy számítanak-e arra, hogy politikai kapcsolatot vesznek fel a következő hónapokban vagy években? Utolsó kérdés. Beszélt arról, hogy milyen fő elveket és értékeket képvisel Katar. Két kérdésre szeretném, hogyha kitérne. Egyrészt a vallásos tolerancia és a vallásos toleranciának a bevezetése, ezzel kapcsolatban komoly kezdeményezéseket hoztak, és a külföldi munkavállalók kérdése a ö, világbajnoksággal kapcsolatban felmerültek ezek a kérdések. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Michel Aliomari. Tisztelt kollégák, Excellenciás uram, azt javasolnám, hogy először meghallgatjuk a képviselőket, és utána együtt válaszolhat. Időközben nyolcan vannak a listán, mindenki egy percben kap szót, hiszen sürget minket az idő. Szalafranka úr elsőként egy percben. Köszönöm szépen. Üdvözöljük, miniszter úr. Egy éve szakították meg a diplomáciai kapcsolatot Egyiptom az arab emírségek az önök országával. Közben az Egyesült Államokkal, Törökországgal folytatják a párbeszédet, Ománnal és más szereplőkkel is van megállapodásuk. De ennek a helyzetnek az az ára, hogy komoly vesztes ennek a helyzetnek a GCC önöknek, ez gazdasági áldozatot jelent. Önök be, azt bebizonyították, hogy ellenállóak. Szeretném tudni, miniszter úr, hogy mik az elvárásai nemrég az AFET Kuwaitban járt, Szaudarábiában, az iráni miniszter helyettesel találkoztunk tegnap. A kuwaiti közvetítésben mennyire bíznak? Mi van az Egyesült Államokkal, és az EU mit tehet? Hogyan tudunk javítani ezen a helyzeten, amelynek mindannyian áldozatai vagyunk? Elnök, a hozzászólások listáját lezártam. Panzeri képviselő. Benvenuto, Köszönöm szépen, üdvözlöm a miniszter urat. Nagyon röviden az öbölmenti válsággal szeretnék foglalkozni. Nagyon agasztanak a fejlemények, és szeretnénk megoldást találni a problémákra. Ahogy Mekeliszter elnök is jelezte, Európa kuvait közvetítését szeretné támogatni, de úgy gondolom, hogy további erőfeszítésekre is szükség van. Mindenkinek el kell mozdulni az álláspontjáról. Katarnak a vállalása, a terrorizmus elleni fellépés. Fontos, hogy az emberi jogok terén is tovább lépjen. Úgy gondolom, hogy Európa részéről nem csak részt kell venni ebben a parlamentben, hanem támogatást is kell nyújtani az Európai Parlamentnek kiegyensúlyozott álláspontra kell helyezkedni. Talán jó elképzelés lenne, hogyha az arab félszigettel kapcsolatban kezdeményezést tenne az Európai Unió, vagy Európai Parlament delegációja. Köszönöm, Basír úr, egy perc. Eh, minister. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, excellenciás uram, üdvözöljük az AFET külügyi szakbizottságunkban. Üdvözlöm az ország erőfeszítéseit, hogy létrehozzák az Al jazeera kiváló, független platformról van szó, rendkívül professzionálisan működik. Két kérdésem lenne, excellenciás uram. Szeretném, hogyha kommentálna arról, hogy a blokádnak milyen hatása van az önök polgáraira, az utazási jogokra, például a szaudarábiai vallásos jogaira, az üzleti életre. Szeretném megismerni a véleményét arról, hogy mit gondolnak az Európai Uniós közvetítés gondolatáról, a kuvaiti és az ománi közvetítésről e- is ugyanígy. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Az ALDE nevében Alina Delanovának adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen, üdvözlöm. Konkrétan fogalmazok, a következő lenne a kérdésem. Ön támogatja-e az ENSZ határozatát Izrael-Palesztina kapcsolatában? És mit gondol a két államos megoldásról, és mit gondol a konfliktusról, a gázai tüntetésekről és az ottani erőszakról? Beszélt a terrorizmus elleni küzdelemről. Konkrétan azt gondolja, hogy ezen politika, amely nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot, és itt most Izraelről beszélek, hozzájárul a terrorizmus elleni küzdelemhez, vagy éppen ellenkezőleg kétségbe ejti az embereket, és olyan eszközökhöz nyúlnak majd, amelyeket nem kellene választaniuk. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben Loch Biller kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, excellenciás uram. Az emberi jogi helyzetről szólna a kérdésem, különösen ami a bevándorló munkások helyzetét illeti. Pár évvel ezelőtt sok meghallgatást tartottunk itt a parlamentben a helyzetükről. Bátorítónak tartom azt, hogy önök rendkívül progresszív jogok, törvényeket fogadtak el a munkajog védelmével kapcsolatban, ezért gratulálunk önöknek. Idén pedig azt ígérték, hogy felszámolják a szponzori rendszert, és minimálbért vezetnek be. Tovább tudná részletezni számunkra, hogy a kafala rendszerrel kapcsolatban, annak felszámolásával kapcsolatban hogyan is állnak? Második kérdés, a jemeni konfliktust is szeretnénk elemezni. Szörnyű háborús bűnöket követnek el gyerekekkel kapcsolatban is. Sikerül-e önöknek megoldást találni erre? Köszönöm az NGL nevében Koszúr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, Katar politikája káros volt Szíriában. Irány kellett változtatni a nemzetközi reakció után. Katar az Al-Nusrát és más terrorista csoportokat támogatott. Jemenben is ugyanez volt a helyzet, amíg a nemzetközi közösség fel nem lép. Mi a helyzet Katarban? Levonták a tanulságát ezen hibáknak? Itt háborús bűnökhöz közeli helyzetről beszélünk. Levonták ezt a tanulságot, hogy nem szabad terroristákat támogatni. És mit gondol a térség stabilitásáról Iránnal kapcsolatban? és Szaudarábia agresszív politikájáról. Elnök, köszönöm. A függetlenek nevében James Carver kap szót. Elnök úr, köszönöm. Excellenciás uram, köszönöm. Konstruktív párbeszédről beszélt. Van-e bármilyen jel az optimizmusra, hogy javuljanak a katari-szaudi kapcsolatok? A katár-iráni kapcsolatról is tudna nekünk beszélni? Hogyan lehetne leállítani azt, hogy Irán Jemenbe fegyvereket szállítson? És a katari véleményt is szeretném megismerni a jelenlegi helyzetről, Jemennek milyen hosszú távú perspektívái vannak. Köszönöm. Elnök, köszönöm, James Carver. Ramona Manescu. Thank you. Uh, first of all... Köszönöm. Mindenek előtt üdvözöljük uh, excellenciás uramat az AFED szakbizottságban. Uh, bízom benne, hogy uh, erőteljesebben együtt tudunk működni a az önök külügyminisztériuma és az AFED szakbizottság között a DROA és a Katári Emberi Jogi Szakbizottság megállapodást kötöttek, ez mindenképpen hasznos lehet. Azt gondolom, hogy proaktívabbak is kell, hogy legyünk, abból a szempontból, hogy stabilizáljuk a régiót. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor az Európai Parlamentre gondolok. Szeretném megkérdezni önt, megfontolták-e, hogy esetleg az Európai Parlamenttel még szélesebb körű együttműködést folytassanak, hiszen a terrorizmus és a radikalizmus elleni fellépésben közös érdekeink lehetnek, illetve a segélyezésben is közös tevékenységünk van, hiszen az Európai Unió és Katár is segélyez Köszönöm, Ramona. Végül Kán úr. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a lehetőséget. Tisztelt Excellenciás Uram, szeretném megkérdezni, hogy mekkora a jelentősége a szaudiakkal fennálló konfliktusnak. Tudom, hogy nem szabad beavatkoznunk, de hogyha rosszra fordulnak a dolgok, akkor, ahogy Michel Aliomari is említette, lehet, hogy az Európai Uniónak és az AFET-nek, az Európai Parlamentnek közvetítenie kell. A második dolog, Lochbiller asszony is említette a kafala rendszert a 2004-es katári munkavállalókat védő törvények nem vonatkoznak a nem belföldi munkavállalókra. Jó jelzés lenne, hogyha kiterjesztenék rájuk is, illetve a nőkre. Az elnöknek nincs bekapcsolva a mikrofonja, a tolmácsok nem hallják. Uh, thank you very much, actually. Uh, Nagyon köszönöm. Tíz kérdező de 30 kérdés nevet a katári vendég. Hogyha kihagynék bármit, akkor kérem jelezzék, de megpróbálok mindenre kitérni, amennyire tudok. Először is Katár politikai és gazdasági szerepét illetően a nemzetközi szintéren. A gazdaságot szeretnénk diversifikálni, ez az egyik prioritás, hiszen a GDP többsége a szénhidrogén szektorból származik. Úgyhogy mi sokat teszünk a diversifikálás érdekében, és komoly előrelépést értünk el a kezetekkor. 86% a volt a bevételeknek szénhidrogén alapú, most már csak 50%-a 2016-tól tehát a beruházási eszközöket a gazdaság különböző szektorainak erősítésére fordítjuk, hogy diversifikáljuk a helyzetet. Az egész infrastruktúrát, reptereket, kikötőket fejlesztjük, illetve az egész vertikumot több ágazatban. A regionális kereskedelemnek 37%-át teszik ki Katar. A gazdasági diversifikáció része, hogy egy szuverén alap jött létre, amikor magasak voltak az olajárak, úgy döntöttünk, hogy a többlet bevételt, ami az olajáradásokból származik, nemzetközi befektetésekre fordítjuk, világelső cégeket választottunk ki Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában, de a legfőbb destinációja a befektetéseinknek Európa. Ezek a e, befektetések e, jól teljesítenek. Mi a helyzet a terrorizmus elleni erőfeszítéseinkkel, és mit tett Katár annak érdekében, hogy fellépjen a radikalizáció és a szélsőséges nézetekkel szemben a régióban. Katar nagyon nagy erőfeszítéseket tett, és a nemzetközi fejlesztési ágendánknak a része, ahogy említettem, a terrorizmus kiváltó okainak felszámolása. Két különböző szempontból, taktikai és stratégiai megfontolások alapján is fellépünk a terrorizmussal szemben. Ugye a Daesh ellenes koalíciónak Katár a központja, a különböző fegyveres erők helyet kapnak nálunk, és logisztikai támogatást élveznek. Ami a terrorizmus finanszírozását illeti, a nemzeti jogunkban sok fejlemény történt. 2014-ben ismertük fel, hogy eh, a humanitárius eh, eh, pénzgyűjtés időnként terrorista célokat szolgál, illetve az internetes pénzgyűjtés is, úgyhogy a jogszabályaink most már ezekre is vonatkoznak. Folytatjuk ezen az úton azt is látjuk, hogy további erőfeszítésre van még szükség, és ez a jelenség nem csak Katar számára újdonság, az egész világ számára újdonság, együtt kell működnünk, el kell mélyítenünk a párbeszédet, az együttműködést a különböző országokkal, alá írtunk egy megállapodást az Egyesült Államokkal, ennek komoly technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés is része. Franciaországgal is megállapodást kötöttünk, és az első terrorizmus ellenes párbeszéd éppen a múlt évben zajlott le. Más országokkal is kapcsolatban állunk, megkívánjuk erősíteni a hírszerzési eh, hálózatunkat a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban, és tovább akarjuk fejleszteni a jogrendszerünket is. Említették a belföldi politikánkat, eh, vallási tolerancia és munkavállalói jogok a különböző felekezetek közötti párbeszéd már 20 éve zajlik Katarban. Az elmúlt 20 évben végigérvényesült a nyitottság, és a különböző vallású emberek szabadon gyakorolhatják a hitüket, és a keresztényeknek is vannak templomaik, imahelyeik. Ez egyértelműen bizonyítja a toleranciát. Más országokban még a bibliákat és a kereszteket is elkobozzák a reptéren. Katárban úgy gondoljuk, hogy az együtt élés ilyen párbeszédet szükségeltet, és ez pozitív eredménnyel van az emberek számára. Ami a munkavállalói jogokat illeti, nagyon nagy előrelépés sikerült már tennünk az elmúlt évek során. Különbség van pontosan ebben olyan országok között, amelyek elfogadják a bírálatot és igyekeznek megfelelni, és az olyan országok között, amelyek eh, elutasítják a kritikát, sőt, fellépnek a bírálókkal szemben. Mi üdvözöljük eh, a bírálatot, a kritikát, és az elmúlt három-négy évben európai parlamenti képviselők is jártak nálunk, azóta nagy változások történtek. Eh, az együttműködés, a párbeszéd intenzívebbé vált barátainkkal, és megállapodást kötött a mi parlamentünk nem az emberi jogi bizottsága az önök emberi jogi albizottságával. Tovább bővítjük a külügyi bizottsággal ezt az együttműködést, a kormány különböző szervei részéről. Nagyon fontos számunkra, és elfogadhatatlan a munkavállaló jogok terén, hogy bárki meghalljon egy építkezésen, különböző korlátozásokat, szabályokat vezettünk be a vállalkozások számára. A lehető legjobb körülményeket akarjuk megteremteni a munkavállalók számára. Partnerek ők, és nagyon fontos szerepet játszanak az ország haladásában. Ez egy kis ország, kis lakossággal, és nagyon fontos számunkra ezért az ő munkájuk. Ami azt illeti, hogy halálos balesetek történtek, erre is vonatkoztak kérdések. Ha egy ember hal meg, az is nagyon fontos. A katári rendszer a reformok előtt tehát a, a reformok eredményeképpen Eh, a szabályok szigorúbbá váltak, az ellenőrzések szigorúbbá váltak, és nem tolerálja az ország akár csak egyetlen munkás halálát sem. Sokkal több a munkaügyi felügyelő, és az együttműködési hálózatunkat, és továbbfejlesztettük a munkavilágszervezetnek irodája van nálunk, és a eh, munkaügyi minisztérium eh, kapacitását, képességeit erősítjük. szeretnék Katar minden vonatkozásáról eh, beszélni, hogy aztán rátérhessek a régiót érintő kérdésekre. A szponzori vagy kafala rendszernek már vége, új szabályozás van hatályban, és az összes vállalat eh, átáll. Tehát a szerződéses viszony lépett a szponzori viszony helyébe. Ez most már több mint egy éve így van, és ez nagyon jól működik. az öbölmenti válságról, és arról, hogy hogyan lehet kilábalni belőle. Pillanatnyilag helyzet van, Katár elmondta, hogy nyitva áll a párbeszéd előtt, az összes baráti ország erőfeszítését üdvözli. Kuwait, mint közvetítő, támogatásunkat élvezi kuwaiti emirrel, nagyon pozitív a kapcsolatunk. A kuwaiti emir levélben hívta meg az összes öbölmenti országot, GCC országot tárgyalásra, de Katár volt az egyetlen ország, amely válaszolt az emírnek három héttel ezelőtt, a többi ország nem reagált eddig. Mi úgy látjuk, hogy csak a békés párbeszéddel lehet rendezni a kérdést. nulla összegű játszmára vonatkozó stratégiát nem lehet alkalmazni, mindenki vesztese ennek a konfliktusnak, a biztonsági sérül, és a nemzetközi partnerek is a blokkád miatt, és a blokkádot megvalósító államok megpróbálják figyelmen kívül hagyni azt, hogy a regionális biztonságot sodorták veszélybe a GCC jövőjéről. Bízunk benne, hogy fényes jövő előtt áll a GCC, de először meg kellene vizsgálnunk, hogy az alapelvek közé tartozik, hogy a GCC egyik tagja nem támadhatja meg a másikat, és a kollektív biztonságunk tiszteletben tartása prioritás kell, hogy legyen. Ami a szíriai helyzetet, Katár helyzetét illet, illetve az Anusra katar Katár által való támogatását. Sajnos ha álhírek alapján állítják azt Katarról, hogy az Anusrát vagy bármilyen szélsőséges csoportot támogat Szíriában. A mi támogatásunkat egyértelműen a, a mérsékelt csoportokhoz juttattuk el, azokhoz a csoportokhoz, amelyeket az európai államok is támogatnak. Egy műveleti központon keresztül jutnak el a támogatások tőlünk, a szaudiaktól, az USA-tól, az európai országoktól, a mérsékelt csoportokhoz. Sajnos azok, akik propagandát folytatnak országom ellen, és akik kirobbantották a válságot, állítják ezt rólunk. Bízunk benne, hogy jobban utána fognak nézni majd a helyzetnek, és fel fogják ismerni, hogy Katar sosem támogatta a szélsőséges csoportokat. Olyan csoportokat, amelyek az Al-Qaidához, a Daeshhez hűségesek, és a nyugatot ellenségnek, a muzulmán országokat árulóknak tekintik. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy fenyegetettségi helyzet számunkra, ezek a radikális csoportok ellenünk fognak muzulmán országok ellen fordulni a régióban. Ők nagyobb veszélyt jelentenek, mint bárki más, ezt felismertük, és ezért stratégiai együttműködést folytatunk, és gondoskodunk róla, hogy semmilyen pénz ne kapjanak a terroristák. Ez gazdasági, társadalmi kérdés is. A gyerekeknek iskolákat kell nyitni, hogy a fegyverek helyett tollat vegyenek a kezükbe, és akkor jobb helyzetbe kerül az egész régió, és nem csak ők. Lehet, hogy kiadtam valamit, az utolsó kérdés Iránra és Katar iráni kapcsolatára vonatkozott. Nos, nézeteltéréseink vannak Iránnal, ez kritikus a régióban, de mindenki egyetért, hogy a nézeteltéréseket csak közvetlen párbeszéddel lehet meghaladni, nem a konfrontáció vagy az áttételes háborúk révén. A régióban élő emberek Szíriában, Jemenben, mind figyelembe vendők. A, a jemeni helyzetet nézzük, 2015-ben a koalíció tagja voltunk, amikor ez kezdődött, mert eh, az volt a célja a koalíciónak, hogy politikai rendezést találjunk GCC alapján. De az egész eh, iránya megváltozott eh, a dolognak. Titkos börtönök, kínzás, koalíciós célok meghamisítása, semmilyen előrelépés, Katar nem fogja sohasem támogatni Iránt vagy mások álláspontját a jemeni háborúban, a koalíciós álláspontot sem tudjuk támogatni. Mi amellett vagyunk, hogy a jemeni emberek végre rendezett viszonyok között élhessenek, és a jemeniek is ott legyenek az asztalnál, a tegyarasztalnál. Jemen nagyon kiszolgáltatott ország, összeomlóban van, 10 millió embert fenyeget az éhhalál, több mint 8 millió embert fenyeget az éhínség a 20 millió jemeniből. Ez az idei adat ennyi ember szenvedi meg a konfliktust, és a nemzetközi közösség csak elmarasztaló szavakat tud mondani. A régió minden háborújának véget kell vetni, észhez kell térnünk. Köszönöm szépen, Excellenciás úr, a azt, hogy elfogadta a meghívásunkat erre az eszmecserére. Azt hiszem, hogy ez nagyon tanulságos és hasznos volt számunkra. Katarnak sok barátja van a szakbizottságunkban, de mi semlegesek vagyunk, ami a öbölmenti válságot illeti. Mi azonban reménykedünk, hogy az együttműködési tanács egysége megmarad. Köszönöm, köszönöm a meghívást, és szívesen látjuk a szakbizottság, illetve más bizottságok tagjait, hogy nálunk közvetlenül is megtapasztalja, hogy amit itt most elmondtam, az a valóság. Köszönöm szépen. Thank you very so, much. Are you going now to Federica? Yeah. Ah. I'm in a race. <laughs> Thank you. Lasse, it was good to see you again. Good to see you. Oh, Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, 15 percet csúsztunk, és most megkérem a katari barátokat, hogy hagyják el a termet. Kérem, hogy ezt majd kint a termen kívül folytassák. So, second try. Na, akkor másodszor is megpróbálom. A 19-es napirendi következik, amiben tegnap állapodtunk meg. A 19A, amiben tegnap állapodtunk meg, Moldovával folytatnánk. Úgyhogy a 30, következő 30 percet valahogy struktúráltan kéne lefolytatnunk. Két dolog van először csak a közelmúltbeli fejlemények, különösen Kisinov Ban, tegnap értesültünk erről, a másodszorban pedig a még nyitott parlamenti kérdésekkel foglalkozunk. Kedeste a legutóbbi események kapcsán a bíróság nem ismerte el Kisinov polgármesterének megválasztását, és most szeretném megadni Oszlavicsusz úr jelentéstevőnek a szót, hogy számoljon be a részletekről, majd a külügyi szolgálat kap szót, és a második kérdést is terítékre vesszük, és mindkét ügyel együttesen foglalkozunk. Március 21-én Schulz úr a GUNLG részéről egy parlamenti kérdést intézett a bizottsághoz a pénzügyi csalások kivizsgálását illetően és hat héten belül kellett volna választ kapni a szabályok szerint, úgyhogy miután ez letelt, a napirendre tűztük ezt a kérdést, és 130-as 5-ös szabály szerint kezeljük a kérdést. Tehát először Kisinovval foglalkozunk, majd Schulz úr következik, és egy új hozzászólónk is van, Maya Harting, a külügyi szolgálattól, Európáért és közép felelős igazgató, és Floriana Cipala, szintén itt van a migrációval és belügyel foglalkozó főigazgatóságtól. Tehát Petras kezd. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy felvettük napirendre ezt a pontot hiszen alaposan meg kell tárgyalnunk ezt a kérdést. Mindannyian tudjuk, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság társulási megállapodást kötött, társult partnerek, tehát ebből fakadóan mindkettően kötelezettek vagyunk a társulási megállapodás végrehajtásáért, tehát mi a mi részünkről minden egyes lépést betartunk. Moldova pedig vállalta, hogy politikai, gazdasági, jogi és egyéb kritériumokat teljesíteni fog a megállapodásban meghatározott szinten az EU felé. A Kisinov korábbi polgármestere, Karin Kirtuaka, eltávolítva hivatalából, ugyanis azzal vádolták, hogy bizonyos pénzügyi hűtlen kezeléssel vádolták, és a június harmadikán, második fordulóban választást tartottak Kisinovban. Nagy meglepetésünkre június 19-én a Kisinovi Városi Bíróság úgy ítélkezett, hogy ez az előrehozott választás érvénytelen volt. A helyi új helyi választást írtak ki május 20-ára és június 3-ára, de ezt nem érvényesítették, és a megválasztott új polgármester Andrei Nastase, aki az Európa barát platformot képviseli, tehát őt, az ő megválasztását nem erősítette meg a bíróság annak ellenére, hogy a, válasz, a szavazatok 52%-át megkapta a második fordulóban június 3-án, és legyőzte a szocialista jelöltet. Tehát erre tekintettel, elnök úr és kedves kollégák, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a közös közlemény, közös nyilatkozat az Európai Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata alapján tavaly június 13. nyilatkozatról van szó. A következő szerepel. A kezdeményezések tükrében a választási rendszert, illetően Moldovában, valamint az Európai Parlament és a Tanács aláhúzza annak szükségességét, hogy a makro ökonomiai finanszírozás ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a több párti rendszer, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása megvalósul. Az Európai Külügyi Szolgálat figyelemmel kíséri ennek, fel, ennek a feltételnek a teljesülét. Az ilyen irányú támogatás teljes élettartama alatt. Tehát az ilyen társ döntés alapján most szeretném megvilágítani, hogy milyen körülmények között született ez a nyilatkozat, ami sokakat utcára vitt tegnap Kisinovban, nem tudom, hogy meddig tart majd ez a tüntetés. Tehát szeretnék rávilágítani arra, hogy a helyzetet mi szoros figyelemmel kísérjük, annak érdekében, hogy megfelelő bizonyítékokat kapjunk, hogy a feltételeket megvalósítja Moldova, és tiszteletben tartja annak érdekében, hogy jó jelentést tudjunk készíteni Moldováról, ezt eh, a nyári szünet előtt még eh, jobban kell hagynunk. Meg kell vizsgálnunk, hogy eh, Moldova mennyiben teljesíti a feltételrendszert, ami a nyilatkozatban szerepel, annak érdekében, hogy időben megkaphassák a makrofinanszírozási támogatást. Idén a tanács egy konklúziót fogadott el a 19-es és a 24-es bekezdéssel kapcsolatos továbbra is folytatja Moldova támogatását az EU, amennyiben a reform összes területén konkrét előrelépés történik, ezekre az előbb már utaltam. Elnök úr, először is megfelelő időre van szükségünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, a bírósági döntés megalapozott volt-e. Nem akarjuk mi átpolitizálni ezt a kérdést, hiszen tiszteletben tartjuk a bíróság függetlenségét, valamint a jogállamiságot, de minden esetre a főigazgatóságtól megkérdeznénk, hogy ez a társ döntés mennyiben ö, reflektál a feltételrendszer teljesülésére. Köszönöm, és akkor most Helmut Scholz következik a második kérdéssel. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy már tájékoztatott minket, egy írásbeli kérdést intéztem a bizottsághoz. Egy Moldovában elkövetett pénzügyi csalás kivizsgálásával kapcsolatosan. Talán nem mindenki ismeri a kérdés tartalmát, éppen ezért röviden ismertetném. 2014 végén kétes pénzügyi tranzakciókra kerül sor, körülbelül egy milliárd dollárt vettek fel bankokból Moldovában, és annak ellenére, hogy az ügyészi vizsgálat folyik, a pénzeket nem lehetett visszanyerni. És egy brit vállalat azzal vádolja a központi bankot, hogy akadályozza a vizsgálatokat, és egy jelentés is megjelent, aminek a nagy része nem került nyilvánosságra, tehát nem sokan férnek hozzá 2017. decemberében. Ebben az szerepel, hogy a pénz több felét valószínűleg partner országokba utalták. Tehát itt európai intézmények is részt vesznek a vizsgálatban, és amennyiben ez így van, akkor milyen mandátum alapján, és együttműködnek-e a 28 tagállam bűnöző szerveivel, annak érdekében, hogy ezt az összeget visszaszerezzék. A kérdésem az, még kiegészítésképpen, hogy vajon tudjuk-e, hogy EU-s források, EU-s pénzek is érintettek-e ebben az ügyben? mint ahogy a kollégám említette, a pénzügyi támogatásnak van egy határozott feltételrendszere, tehát pontosan tudnunk kell, hogy miről van szó. Milyen jogi lehetőség van a bizottság szerint arra, hogy befagyasszák az összegeket, és hogy a vizsgálatot akadályozókat felelősségre vonják. Ezen kívül a bizottság a harmadik országokkal is kapcsolatba lépett, eh, Hongkongban, Ukrajnában vagy Kínában, eh, és ezáltal megpróbálva visszaszerezni az ellopott eh, vagy csalárdul kiutalt pénzeket. A bűnüldöző szervek Moldovában azt hiszem nem veszik teljesen komolyan a felelősségüket az EU-val szemben, azon kötelezettségüket, amelyeket a 2017-es nyilatkozat tartalmaz. És az OLAF már vizsgálódik, illetve más EU-s intézmények is azzal kapcsolatosan, hogy ez a pénz, amit kivettek a bankokból, még az EU-n belül van-e, és azt hiszem, hogy ez az ügy mindannyiunkat foglalkoztat a Moldovával való jövőbeni együttműködés és a megállapodásunk végrehajtása tekintetében. Köszönöm Petrász és Helmut. Most pedig Meyer Harting kap szót, aki szívesen látott vendég a szakbizottságunkban, és köszönöm, hogy ilyen rövid idő alatt rendelkezésünkre tudott állni, de hát ez egy nagyon fontos ügy számunkra. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy elsőként az általános kérdésre válaszolnék az eddigi fejleményekkel kapcsolatban, majd röviden utalnék arra a kérdésre, melyet Solc úr tett fel a bizottság, a DG Home képviselője lehet, hogy majd kiegészít engem. Szeretném elmondani, hogy a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság nagyon szorosan figyelemmel követi a Moldovai Köztársaságbeli fejleményeket. A Kisinovi Városi Bíróság döntése, amelyre a parlament utalt, az volt, hogy nem hagyják jóvá Nastase úr megválasztását polgármesteri tisztjé, tisztségében. Ez nagy aggodalomra okot számunkra és ahogy már láthatták, a főképviselő szóvivőjének a közleményét ezzel kapcsolatban, ez tegnap este született. Általánosan a körülményeket már leírták. Nastase urat megszavazták a polgármesteri választáson több mint 52%-kal. Ezt a győzelmet elismerték a megfigyelők, és a vesztes jelölt is elismerte a győzelmét. Az Európai Unió azt várja a Moldavai Köztársaságtól, hogy garantálja a demokratikus mechanizmusok működését, amely megfelel a nemzetközi előírásoknak és vállalásait a társulási megalapodás értékében, különösen ami a választásokat illeti. Azon eljárások, amelyek most folyamatban vannak, fontos, hogy tisztességes és teljesen átlátható módon folyanak. Számunkra a legfontosabb az, hogy a választók hangját tiszteletben tartsák. Már elhangzott, a kisinovi polgárok kifejezik tüntetésekkel a, azt, hogy nem értenek egyet a helyzettel, és várhatóan ez tovább folytatódik. A szólásszabadság és a véleményszabadság rendkívül fontos alapvető jog, azt várjuk a Moldovai Köztársaságtól, hogy ez garantálja. Jelenleg, ami a jelenlegi helyzetet illeti, a delegációnk találkozik az érintett felekkel, és elemzi a helyzetet. Szorosan koordinálunk más nemzetközi partnerekkel is, akik hasonló aggodalmakról adtak hangot, egyebek mellett az Egyesült Államok. Az általános választási keret, ez már elhangzott, volt a központi témája a Moldavai Köztársaságról szóló tavalyi vitájuknak, amikor is a, azóta a választási rendszeren változtattak, és már utaltak arra, hogy ez tükröződik a közös parlamenti, az Európai Unió tanácsa és bizottság közös nyilatkozatának, amely a makroszintű pénzügyi támogatásról szóló döntést öm, hozta nyilvánosságra, és természetesen részletesebben szeretnénk látni, hogy ami a gazdasági és pénzügyi politikai vállalásokat illeti, majd Moldovai köztársaság hogyan is áll. Ami a politikai előfeltételeket illeti, önök ezt elmondták, Ebbe bele tartozik a demokratikus mechanizmusok tiszteletben tartása, ideértvén a többpárti parlamenti rendszer, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása. Ami jelenleg folyik, az pontosan ezen kérdésekhez kapcsolódik, és ezért egyértelmű, hogy nagyon nagy figyelemmel kell nyomon követnünk a jelenlegi fejleményeket, a makroszintű pénzügyi gazdasági támogatásnyújtás szempontjából is, és a következő lépéseket. Ami a moldavai politikai helyzetet illeti, tavaly óta nem változott a helyzet. 2017. februárjában egyértelműen fogalmaztunk, és továbbra is sajnálattal látjuk, hogy az alapvető ajánlásainkat nem veszik figyelembe. Szeretnék most pár szót szólni arról, hogy milyen komoly aggodalmat látunk azzal kapcsolatban, hogy a bankcsalási nyomozás hogyan folyik. Természetesen ez szorosan kapcsolódik a jogállamiság kérdéséhez és tiszteletben tartásához a Moldavai Köztársaságban. A most említett következtetésekben az Európai Unió megint felkéri a Moldovai Köztársaságbeli hatóságokat, hogy biztosítsák, hogy a tömeges bankcsalások, amelyekre 2014-ben derült fény, mély, független, átfogó nyomozástárgyát képezzék. Úgy tűnik számunkra, hogy a moldáv kormány lépéseket tett, ami a bankokra vonatkozó jogokat, törvényeket illeti, hogy a jövőben elkerülhetővé váljanak ezen csalások. Őszintén szólva nincsen olyan érzésünk, hogy és most ősz, ö, óvatosan fogalmazok, hogy megfelelő előrelépés volt ebben a tekintetben, ami a korrupció ellenes reformokat illeti, és az ilyen fellépés hitelességét. Talán mindenki még nem vette észre azt, hogy ez a két kérdés, amelyről most beszélünk, Nastazes úr személyében kapcsolódnak. Ő vezető szerepet játszott a bankcsalás elleni tüntetésekben. Ő volt az egyik leghangosabb szószólója az ellenzéknek ebben a kérdésben. És hát érdekes az, hogy egyrészt most azt látjuk, hogy nincsen megfelelő előrelépés a bankcsalás elleni küzdelemben, és hogy az egyik fő szószólója ezen küzdelemnek, nem kapja meg a demokratikusan neki járó tisztséget, a kisinovi polgármesteri tisztet. Elnök, köszönöm szépen, Maya Harting. Szeretné ezt valamivel kiegészíteni? Jó, akkor megadom a szót a DG Home-nak. Cipele asszony. Thank you very much, Mr. Chair, for Köszönöm szépen. Jana Cipele vagyok a DG Home és Migrációs Végezgatóságtól. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság számára rendkívül fontos, hogy magas szintű, politikailag releváns válaszokat adjon az írásbeli kérdésre. Ehhez részletes belső koordinációra is szükség van, ezért ma napirendre tűzték ezt a kérdést, de a bizottság hivatalos írásos választ kíván adni ezen fontos kérdésre, és a politikai jóváhagyás folyamatán végig kell ennek mennie. Elsőként valóban fontos, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat és a tanács számára a tömeges csalás elleni fellépés és annak következményei. Az Európai Külügyi Szolgálat szóvivője már kiemelte azt a releváns pontot, amelyet a 2018 márciusi tanácsi következtetések tartalmaznak. Ehhez még elmondanám, hogy a csalás következményeit megfelelően kezelik a felülvizsgált társulási megállapodásban 2018-19-re vonatkozóan a külügyi szolgálat a bizottság támogatásával alakította ezt ki, és tavaly augusztusban fogadták el. Itt hivatkoznak a különböző bankcsalás elleni fellépésekre és a vagyon visszatérítésére. Két kérdés hangzott el. Az egyik, hogy milyen eszközök vannak az Európai Unió kezében arra, hogy a vagyonvisszaszerzés kérdését meg lehessen oldani, és az Európai Uniós testületeknek milyen szerepe van. Az első kérdése kapcsolatban az elkobzás irányelvre utalnék 2014-ből. Ennek alapján minden tagállamnak megfelelő eszközzel kell rendelkeznie az EU-s joganyag átírásában arra, hogy a bűnügyekből származó vagyont vissza lehessen juttatni. Tehát a tagállamokban kell ilyen eszközzel rendelkezni, és egy bankcsalás következtében be kell azonosítani azon tagállamot és a tagállam igazságügyi szerveit a nemzeti jogrendszer alapján, amely átülteti az elkobzás irányelvet, és a megfelelő eszköz léphet. Ezen túlmenően szeretnék utalni a vagyon visszatérítési hálózatra Európai Uniós szinten, ahol megint csak a tagállami hatóságoknak van lehetőségük arra, hogy információ cserében vegyenek részt, hogy beazonosítsák a kijelölt vagyont, amelyet adott esetben be kell fagyasztani. És nagyon fontos az együttműködés a tagállami hatóságok között azért, hogy biztosíthassuk, hogy az érintett vagyont valóban zárolják, nyomon követik és behajtják. Hogyha egy személy egy bűnügyi nyomozást korlátoz, akkor a nemzeti jog alapján ez elítélhető és büntethető. Ami a Europol és a Eurojust szerepét illeti ezen nyomozásokban, ellenőriznünk kell az ügynökségekkel, és visszatérünk a parlament elé a hivatalos válaszunkban, amelyet vállaltunk, hogy megadunk. Köszönöm. So, thank you for these Köszönöm szépen a, az információkat az Európai Bizottságtól, most pedig visszaadom a szót a kollégáknak. Mennyi időnk van még? 10 percünk körülbelül. Akkor Réda úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális ma Moldáviáról ezt a vitát lefolytatni. Politikai hozzátartozásomat félretéve hadd mondjam el, hogy hogyan látom a moldovai lakosság helyzetét. Mindenki tisztában van vele, hogy egy oligarha irányítja az országot, Narodnyuk és Dodon ura, két oligarha, egy szocialista és egy úgynevezett demokrata. Ez a két ember úgy döntött, hogy megosztják egymás között a hatalmat, és blokkolják az országba érkező pénzeket ezek az emberek megakadályozták, hogy a nagy léptékű bankcsalást kivizsgálják. A két párt, az úgynevezett demokrata és úgynevezett szocialista párt a Kisinovi polgármesterválasztás eredményét is megpróbálják megsemmisíteni. Ez senki előtt nem, tehát ez mindenki számára nyilvánvaló az európér pártok, az a kommunista képviselőkre alapozzák a támogatásukat Moldovában. Ez egy politikai probléma, a moldávokat kell meghallgatni, és nem azokat, akik propaganda nyilatkozatokat tesznek, és európai állítják be magukat. A helyzet tehát onnan ered, hogy a romániai szocialista párt, amely az EP-ben a szocialista frakció tagja, szítja a konfliktust Moldovában, és azt állítják, hogy a szocialisták és a demokraták, a két oligarha egymással versengenek, holott ez nem igaz, ez nem valós. Úgy gondolom, hogy nagyon szigorú szankciókat kell alkalmazni, mert nagyon sok hazugságot hallunk Moldáviából. Egy működőképes demokráciát kell létrehozni vagyis az állampolgárok szándékát teljesíteni kell. Le kell mondanunk arról, hogy az illúzióknak hiszünk a tekintetben, hogy hogyan irányítják ezt az országot. Köszönöm, Réda úr. Bosztinár úr, három percben szintén. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem fogom Bréda úr állításait kommentálni, mert nem csak megalapozatlanok hanem inkább azt kérném, hogy a tényekre hivat, hagyatkozzunk, és csak a tényekre. Mert hogyha bármelyik állítás bizonyítás nyer, én leszek az első, aki azt fogja kérni, hogy az EU változtassa meg a Moldovával kapcsolatos hozzáállását. Mi a helyzet a tényekkel? Nagyon riasztó ez a bírósági ítélet, még hogyha nem is tisztességes politikusoknak kommentálni egy bírósági ítéletet, ez nagyon riasztó. Nasztáze úr tegnap mondta, hogy egy bíró hozott politikai döntést, és figyelmen kívül hagyja a népakaratot. Én teljes mértékben osztom Nasztáze úr véleményét, De az, hogy politikusok vagy a kormány kihasználták volna ezt a bírósági eljárást, ez nem bizonyított, itt bizonyítékokra van szükségünk. A tegnapi döntés kinek jó? Jó-e a demokrata pártnak? Szerény véleményem szerint nem, mert a demokrata pártnak nincs polgármester jelöltje Kisinovban, és a második fordulóban explicite kifejezetten azt az eurat támogatták. És kérem, nézzenek utána. Volt egy hivatalos találkozó a kormány és a demokrata párt, a Kisinovba akreditált nagykövetek és az USA nagykövetek között, és azt kérték a diplomatáktól, hogy közvetítsenek Nastase úr felé, és érdeklődjék meg, hogy milyen feltételek mellett ö, fogadja el a támogatásukat Nastase úr, és ezt az üzenetet át is adták. A második forduló erősítette meg Nastase úr győzelmét. Ez nagyon fontos én a második forduló éjszakáján kaptam egy SMS-t, miszerint pro-európai és nem szocialista polgármestert választottak Kisinov élére a mi pártunk támogatásával. Ezt a demokrata párt egyik emberétől kaptam. Én azt kérem a parlamenttől és a külügyi szolgálattól, hogy minden módon ellenőrizzék, hogy mi a probléma, hogyan lehet orvosolni a helyzetet, annak érdekében, hogy ne alakuljon ki teljesen feleslegesen politikai válság, és hogy gondoskodjunk arról, hogy elég szükséges stabilitás legyen a parlamenti választások megválasztásához, mert egyébként csak az oroszok és Dodon úr nyerhetnek a helyzeten. Köszönöm, most Rebecca Harmsnak adom meg a szót, három percben ő az utolsó hozzászóló. Két további kérdésem van, és szeretném tudni, hogy voltak-e megfigyelők a helyi választáson? és érdekelne a Kisinovi választási bizottság összetétele. Ugye ezek az emberek foglalkoznak a panasszal, illetve ők adták be a bírósághoz a panaszt. Elég problémás a helyzet. Mindenek előtt azt mondanám, hogy teljesen értem, hogy Ausztrivicius kollega miért kapcsolja össze ezt a válságot a moldovai makrofinanciális támogatással, ugyanakkor a moldáv rendszer működési problémáit szegény moldáv állampolgárok nagyon drágán fogják megfizetni, Nincs előrelépés az évszázad csalásában. És láthatjuk, hogy milyen problémákkal járt az, hogy egy európér korrupció ellenes jelöltet választottak meg polgármesterré a fővárosban egy olyan ember, aki kiáll az oligarha rendszer ellen azt is kérdezném, hogy van-e jogorvoslati lehetőség a bírósági határozattal szemben. Úgy gondolom, hogy mindenképpen lehetővé kell tenni a fellebbezést, és a moldávoknak tudniuk kell, hogy mi itt Brüsszelben nem tudjuk elfogadni azt, ami történt. Ráadásul Moldovában még az idén parlamenti választásokat tartanak. Mit várhatunk az országos választásoktól? És a moldáv kollégákkal már elég sokszor átbeszéltük, hogy mennyi gond van a választási törvényel, a választási kampány tisztességes voltával, és hangsúlyoznám, hogy ez nem az első kör, amikor megkérdőjelezzük az igazságszolgáltatás függetlenségét. A nem néhány nappal ezelőtt beszéltünk először a kisinyövi problémákról, de semmilyen előrelépést nem, talál, nem tapasztalunk. Köszönöm szépen Rebecca Harms, ezek nagyon világos szavak voltak. Már is 15 perc csúszásunk van, és szeretném, hogyha mindenre sor kerülhetne. Néhány percet eh, kapnak. Préda, Borszín erős Harms kollégák kérdéseire tudjanak válaszolni. Lenárc úr, a makrofinanciális támogatás felelőse az Európai Bizottságtól, ön is hozzászólhat, hogyha kívánja. Akkor önnel kezdjük. Akkor először önnel az Európai Bizottságtól tessék. Igen, nagyon szépen köszönöm. Csak emlékeztetném önöket rá, hogy a makropénzügyi ö, támogatás részleteinek folyósításánál három feltétel van. Először is a gazdaságpolitikai feltételek ezekről pozitív értékelésnek kell készülnie, másrészt az IMF programnak megfelelően meg kell valósulnia, és harmadrészt a ma említett politikai feltételeknek is teljesülniük kell ami az első feltételt illeti, lehetném, szeretném megemlíteni, hogy a ma felvetődött témákhoz kötődik. Ez a feltételrendszer, a korrupciós küzdelem, pénzmeses elleni küzdelem, a követelmények között van, struktúrális megoldást kell találni a moldáv problémákra, illetve az is része a követelményeknek, hogy a pénzmosás ellen, korrupció ellen testületeket kell felállítani, és gondoskodni kell, hogy arról, hogy megfelelő operatív és intézményes feltételeket állítsanak fel. A korrupciós pénzmosás ellen létrejött a hivatal, és annak nemrégiben megváltozott a működése és a költségvette a Nemzeti Integritási Hatósághoz is fölvettek embereket, és a vagyon visszaszerzésről új törvény lépett hatályba, még ellenőriznünk kell, hogy megfelelően alkalmazzák és -e ezt, mint tudják egy új vagyon lefoglalási, vagyon visszaszerzési stratégiát tettek közzé. A stratégia megvalósítása szempontjából az ügynökség szerepe nagyon fontos lesz, ami az ilyen struktúrákat illeti, hadd említsem meg, hogy a harmadik részlet folyósításánál van egy olyan feltétel is, hogy a ö, csalás útján külföldre juttatott pénzeket vissza kell juttatni az országba. Csak jelezni szeretném, hogy a makrofinanciális ö, támogatás végrehajtásánál mindig hangsúlyozzuk, hogy ezeknek a követelményeknek teljesülniük kell. Talán itt abba hagynám. Köszönöm. És Maya Harting úr kíván még lezárásképpen szólni. Okay, is it okay for Helmut Scholz to just comment for a moment? Helmut Scholz kíván szólni egy pár szót. Kérem lassan, röviden. Meghallgattam a válaszokat, remélem, hogy az a biztosíték, amit a bizottságtól kaptunk, hogy pontosan megválaszolja a kérdésemet, remélem ez teljesülni fog, nem három hónap múlva, hanem annál előbb. Amikor a mikrofinanciális támogatásról legutóbb beszéltünk, akkor is már érintettük ezeket a kérdéseket, és azóta sem történt semmi az ügyben, tehát valaminek változnia kell. Meg kell, hogy kapjuk a szükséges információkat a bizottságtól. Colleagues. Kedves kollégák, nekem van az a nehéz feladatom, hogy itt valahogy levezessem, kar, kézben tartsam az ülést. Már így is 20 percet csúsztunk, mert Harting úr megkapja lezárásképpen a szót, és más nem kap szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami a mikrofinanciális támogatást illeti, itt elhangzott a gazdasági és politikai kötelezettségvállalás, ami a politikai feltételeket illeti, tekintettel a közelmúltbeli eseményekre úgy érezzük, hogy nagyon szorosan figyelemmel kell kísérnünk a fejleményeket, hiszen nyilván ez befolyásolja majd a döntésünket. A felebezési eljárást is figyelni fogjuk, ebből a szempontból ez kulcsfontosságú. Nyilvánvalóan az igazságszolgáltatási döntéseket az EU nem kommentálhatja, de minden esetre Moldovában eléggé megvan az a szerencsétlen hagyomány, hogy a bíróság átpolitizált, tehát éppen ezért nagyon szoros figyelemmel kísérjük majd az eseményeket. És nagyon fontos, hogy a szavazók akaratát tiszteletben tartsák, és a bírói a bírósági eljárások ne sérüljenek. Minden kérdésre most nem tudok válaszolni, ami a megfigyelést, választások megfigyelést illeti. Ha jól tudom, itt helyi megfigyelés volt, de majd erre vonatkozóan részletesebben vissza fogok térni, a képviselő felé majd válaszolok. És tulajdonképpen eléggé zavaros a választási rendszer, ezt próbáljuk tisztázni, hogy ez a döntés pontosan mit jelent. Mi úgy ér, értjük, hogy Radu asszony független képviselőként indult ő most, a polgármester, ő egyébként elég közel áll a demokratikus pártokhoz, nem világos számunkra, hogy új választásokat mikor írnak ki, tekintettel az eljárási szabályokra. Lehet, hogy egész jövő évig kitolódik az új választás, tehát ez azt jelenti, hogy Radó asszony egy évig marad hivatalban. De erre vonatkozóan nincsen még konkrét válaszom. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Akkor lezárásképpen mindenkit szeretnék tájékoztatni, hogy ma egy ö, nyilatkozatot fogok ö, kiadni Rebecca harms közösen a Zülenex társelnökével, illetve Kovics úrral közösen, a, a, felszólítva Moldovát, hogy vessen véget a az antidemokratikus gyakorlatoknak, a bíróság átpolitizálásának, és kérem a kollégát András Kiovics urat, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a moldovai fejleményeket, és még egy tájékoztatás. Dodon elnök úr Brüsszelbe várható, nem csak a bizottság munkatársaival, de parlamenti képviselőkkel is találkozni fog, úgyhogy én június 28-án meghívtam egy rövid találkozóra, és közvetíteni fogom a mostani vitában elhangzottakat felé is. Köszönöm, kellemes napot!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 So, dear colleagues. Kedves kollégák, a 19-es utolsó napi rendi pontunk következik. Eszmecsere a konfliktus megelőzéssel, jogállamisággal, biztonsági rendszer reformjával kapcsolatosan az Európai Unióban. Ezt a, demokrá- a DEG-gel közösen szerveztük. Két vendégünk van, Rüdger König, a Német Szövetségi Külügyi Hivatal válság és stabilizációért, konfliktus utáni békteremtésért és humanitárius segítségnyújtásért felelős főigazgatója, valamint Stefano Tomat, a konfliktus megelőzése, jogalmassággal, biztonsági rendszer reformjával, integrált megközelítéssel, stabilizációval és mediációval foglalkozó osztály vezetője a külügyi szolgálatnál. Már így is késésben vagyunk, éppen ezért csak röviden annyit, hogy és először a német barátunknak, König úrnak adom meg a szót, a nemzeti politikai környezetek általában sajátságosak, és a Német Szövetségi Köztársaság a krízis megelőzési, béketeremtési útmutatóiban ezt figyelembe veszi. A kérdés az, hogy az intézmény közi együttműködéseket hogyan tudjuk továbbfejleszteni, a kormányok között, illetve nemzetközi szervezetekkel. Tomát úr, az, hogy egységesen hallassuk Európában a hangunkat, ez nagyon fontos a 2009-es koncepció tükrében, és a függetlenségünk lehetővé teszi, hogy rugalmasan közelítsük a tárgyalásokat, és feltárjunk innovatív lehetőségeket. Ön mit milyen jelentőséget tulajdonít ezeknek a kérdéseknek, illetve az EP közvetítési tevékenységének. Először König úrnak adom meg a szót, majd Tomát úr, és remélhetőleg kérdéseket is kapunk majd a kollégáktól. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívást és köszönöm a lehetőséget, hogy megvitathatom önökkel ezt a számukra nagyon fontos kérdéskört. A elnök úr elmondta már, hogy tavaly a szövetségi kormány új útmutatókat fogadott el a válságok megelőzésére, a béketeremtésre vonatkozóan. Ez a stratégiai dokumentuma a német kormánynak, erre építünk, és ennek alapján igyekszünk jobb megoldásokat találni a válság kezelésben. És ezzel élesítjük úgymond az eszközeinket, hogy ezeket jobban az adott konfliktus helyzethez tudjuk illeszteni. És ebben szeretnénk egyesíteni a nemzeti kormányok összes lehetőségét a konfliktus rendezésére. Rendkívül fontos ugyanis a válságkezelésben, a válságra adott reagálásban vagy megelőzésben, és ezt szűrtük le a tapasztalatok alapján, hogy nincsen egyetlen egy olyan szervezet is, amely önállóan tudná megoldani a helyzetet, úgyhogy egységesen kell fellépni. Tehát ez az a tanulság, amit leszűrtünk a múlt alapján, amikor Németország intenzíven részt vett az ilyen konfliktus rendezési erőfeszítésekben. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor egyre elszaporodnak a konfliktusok, és egyre kevesebb konfliktust sikerül rendezni, sokkal több időt vesz igénybe a rendezés, és a külügyi hivatalban alapos vizsgálatot kezdeményeztünk a német külpolitikával kapcsolatosan, amikor Steinmeier úr másodszor lépett hivatalba. Ez a felülvizsgálat tulajdonképpen az egyik szülő anyja mondjuk annak az útmutatónak, amit említettem. A kormányban mi arra törekszünk, hogy javítsuk az együttműködésünket más minisztériumokkal, strukturálisan és ami ennél is fontosabb, megvizsgáljuk, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk, és ha nem is fuzionáljuk e-, ezeket, de minden esetre legalább egy koncepció alá tereljük, ami a konfliktus helyzetek rendezését illeti. Az egyik legfontosabb dolog a válsághelyzetekre történő reagálásban, és ezt az útmutató is tartalmazza, hogy Pontosan mik a célunk? Milyen célokat akarunk elérni, amikor Németország egy-egy válsághelyzetre reagál? Alapvetően fontos, hogy egy megfelelő politikai folyamatot kell követni. Ez adja ugyanis a keretét annak, amire törekszünk egy-egy válsághelyzetben, és aztán az eszköztárunkat erre a ehhez a folyamathoz illesztjük. Nagyon egyszerű ez az elv, de nyilván sokkal egyszerűbb, mint a valóságban ezt átültetni. És meg kell tanulnunk jobban együttműködni, a kormányközi együttműködést is. Fontos, hogy tapasztalatok legyen, legyenek a tárgyalóasztalnál, de legalább ennyire fontos, hogy párbeszédet folytassunk, és közös működési módozatokat alakítsunk ki. Amikor azt mondom, hogy egy intézmény sem tud önállóan megoldást kínálni, ugyanúgy igaz ez az országokra, tehát partnerségre van szükség. Nagyon nagy örömmel látjuk Berlinben, hogy több szinten ugyanazokat a kérdéseket vetik fel, ugyanazokat a megoldásokat vizsgálják különböző szempontból, és ennek alapján épülnek ki a nemzetközi közösségen belül partnerségek. Például az EU ugyanazokat a kérdéseket teszi fel. Új stratégiával rendelkezünk, ez az úgynevezett integrált megközelítés, ami nagyon hasonló a német említett útmutatókhoz. Intézmények is felálltak, például az Európai Külügyi Szolgálat, és számos módon együttműködünk az Európai Unió intézményeivel, konkrétan a PRISM-mel, és megvizsgáljuk az eszközeinket, hogy hogyan tudjuk a befolyásunkat erőteljesebbé tenni, amikor politikai megoldásokra törekszünk. De nemzetközi szintre kitekintve az ENSZ főtitkárs, vagy biztonsági tanácsa is arra törekszik, hogy az ENSZ-et felkészültebbé tegye a válság helyzetben adott reagálásra, illetve a konfliktus kezelésre. És megemlíteném a Világbankot is. Egy alapos reform folyamat zajlik az elmúlt két évben a Világbanknál, és egy kifejezetten az erőszakos cselekmények, illetve a konfliktus helyzetekre szakosodott részleget hoztak létre. Ezáltal kívánják alkalmasabbá tenni a világbankot is arra, hogy az ilyen krízis helyzetekre reagáljanak. Nemzeti alapon egy hálózatot kívánunk majd kiépíteni a különböző intézmények között, de gyakorlati szinten is együttműködünk a céljaink elérése érdekében, hogy jobban tudjunk reagálni, hiszen erre mindenféleképpen szükség van, és a eddig nemzeti szinten, de nemzetközi szinten is elvégzett munkánk főigazgatóként, aminek én a főigazgatója vagyok egy osztály, aminek meglehetősen hosszú a címe, az elnök már felolvasta, és még két évvel ezelőtt jött létre a külügyi hivatalon belül. Végül is nem indokolatlan ez a hosszú cím, mert mind a négy elemet lefedi, és ez az eszköz az német külügyi hivatal kezében a konfliktus helyzetek rendezésére, a stabilizáció érdekében, illetve a konfliktus utáni békerendezés területén. Ezeket a tevékenységeket hoztuk össze ebben a részlegben, ezen az osztályon, és a költségvetésünk is ezt tükrözi, tehát egy egységes szervezetben kívánjuk mi támogatni a politikai folyamatokat, a politikai szervezeteket és a külügyminisztérium referatúráit. És még egy példát szeretnék említeni az elmúlt két éves tevékenységünkről, a közvetítés. Három évvel ezelőtt mm, átvizsgáltuk a közvetítési portfóliónkat, illetve hogy Németország milyen szerepet játszott a közvetítési tevékenységekben, milyen irányban kívánunk haladni. Három év múlva most már kialakult egy jól működő nemzetközi kapcsolatrendszer az EU-s partnerekkel, két oldalú alapon, illetve az EU-s intézményekkel, az e ensz 40 projektben működünk közre 40 projektet támogatunk a közvetítés területén. Ez nem jelenti azt, hogy mi kapjuk meg a Nobel békedíjat, nem ezért tesszük, hanem ezáltal kívánjuk a béke teremtési erőfeszítéseket támogatni. Enszel is közösen, de gyakran kétoldalú alapon. Tehát nagyon széles a spektrum az egyszerű pénzügyi támogatástól, a szellemi regionális szakértői tanácsadáson át, egészen az aktív, aktív szerepvállalásig, amikor mi aktívan veszünk részt, mi magunk is a közvetítésben és számos képzési tanfolyamot is szervezünk, nemzeti és nemzetközi partnerségben. Úgy érezzük, hogy a közvetítés egy nagyon fontos eszköz, nem csak a válság kezelésben, hanem a megelőzésben is tehát egy preventív eszközként is igénybe lehet venni a közvetítést. Az EP képviselők is ebben nagyon fontos szerepet játszhatnak, és erre már voltak is példák, számos kedvezményezést kaptunk a parlamenttől, a pártoktól, és ez komoly segítség lehet. Tudom, hogy számos kapcsolat, élő kapcsolat létezik, úgyhogy ez is fontos. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm, König úr. Most Tomát úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Ha megengedik, szeretnék elkerülni olyan dolgokat, amelyek a mi hatáskörünkben az elmúlt években történtek, azért is, mert ezzel reflektálunk az eseményekre, és a parlamenti körökben tesszük ezt. Az Európai Globális Stratégia keret arra, hogy konkrétan az integrált megközelítésről beszéljünk a konfliktusokkal és válságokkal kapcsolatban. Ezt a választ adtuk arra, hogy új megközelítéssel tekintünk a konfliktusokra hogyha meglátjuk, hogy milyen új fogalmak jelennek meg, reziliencia, tehát ellenálló képesség, stabilizáció és eléggé újszerű kapcsolatok jelennek meg a humanitárius válságkezelési kontextusban, ráadásul a konfliktusok sokkal összetettebbek, mint korábban. Ahogy Rüdiger már elmondta, ezzel tükrözzük az EU globális stratégiában végzett munkánkat más intézmények, az ENSZ például reflektál arra, hogy a konfliktus megelőzést hogy lehet kiemelt témaként kezelni. A Világbank és az ENSZ együttműködnek a Pathway for Peace anyagon, és hogyha megnézzük ezt az anyagot, annak a következtetése az, hogy más a konfliktus, aktívnak kell lennünk a konfliktus minden egyes szakaszában és integrált megközelítést kell alkalmazni. alkalmazni. Tehát ugyanazt alkalmazzák, mint az EU globális stratégiájában. Hasonló elgondolások mennek végben a legtöbb tagállamban is. Privilegizált kapcsolatunk van Németországgal. Ez abból adódik, hogy Németország is végig gondolta azt, hogy ezen fogalomnak mi a jelentősége, és a főigazgatóság is ennek a megközelítésnek a megjelenítése. Magas szinten foglalkozunk a civil társadalom szerepével, ez rendkívül fontos szereplő szempontunkból az integrált megközelítésben. Megpróbáljuk a lehető legjobban bevonni a civil társadalmat a mi gondolatainkba, és az EPLO-val is közös eseményeket szervezünk, az Európai Béketeremtő hivatallal itt Brüsszelben. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy nem csak hivatalosan és konceptuális szinten gondolkozunk, hanem operatív szinten is nyomon követjük ezeket. Ez a struktúra a holisztikus megközelítés reflektálása a konfliktusokra és válságokra. Egyfajta habként szeretnénk működni az összes Európai Uniós szinten. Együttműködünk a bizottsággal, a tagállamokkal, a tanácsban. Egyre erősebb a kapcsolatunk a parlamenttel, a, az AFET, a természetes partnerünk, és rövid távon eszmecserét folytatunk parlamenti tisztviselőkkel is ez, így próbáljuk ezt a különböző struktúrákat kialakítani és az együttműködést biztosítani. Nem próbáljuk az egyes intézmények felhatalmazását megváltoztatni, nem. Mi azt szeretnénk elérni, hogy operatív szinten, a helyszínen együtt tudjunk működni. Három fő dolgot szeretnék kiemelni, ugyanúgy, mint Rüdiger, de a mi szempontunkból. Első a konflikt megelőzés, konfliktus megelőzés. Kialakítottunk egy fogalmi szintű anyagot, amelyről most a tanács tárgyal. Itt különböző ötleteket vetettünk fel. Egyrészt politikai szinten kell tárgyalni a konfliktus megelőzésről. Egyik fontos eleme ennek a politikai fellépés megelőző jelleggel. Szeretnénk ezt a tanácsban egyre gyakrabban látni. Szeretnénk egy konfliktus megelőzési fokális pontot magas beosztású tisztviselőkkel Európában és az Európai Uniós intézményekben. A Németországban már felállt egy ilyen testület, és fontos ez azért, hogy fennáll, meglegyen a kapcsolat az intézmények és az EU tagállamok között. Egyre inkább számítunk az EU belső konfliktus elemzési kapacitásra. Ez nagyon fontos a konfliktusok elemzésével kapcsolatban. Tudnunk kell, hogy hova megyünk, mit csinálunk, és a béketeremtést a nulláról kell indítani. Fontos, hogy nálunk meglegyen a kapacitás, ne kívülről jön, kívülről kelljen hozzáférni a szakértelemhez, hanem nálunk meglegyenek az elemzőink. Ezen kívül a bizottsággal próbáljuk létrehozni a kapcsolatot a szakpolitikai döntések és a programozás között. A programok fontosak, a politikák fontosak, össze kell kötni ezt a kettőt, ezt próbáljuk elérni a bizottsággal, és ez megint csak visszavisz minket a hab gondolatához, hogy egy habon, központon belül kell az összes szakértelemmel rendelkezni. A konfliktus megelőzés fontos eleme, fontos a parlament számára is a választások eszköze. Önöknek fontos szerepük van ebben természetesen, és ez az egyik olyan elem, amelyre koncentrálnunk kell a konfliktus megelőzés során. Ez mindig nehéz pillanat minden egyes alkalommal. Mi megpróbáljuk elérni azt, hogy képzést nyújtsunk, képzési eszközöket, most először önökkel közösen a zimbabvei választásokon tettük ezt, és a konfliktusos érzékeny pontokra fókuszáltunk. És a jövőben más missziókban is a jövőben ezt így fogjuk folytatni. Sáke képviselő a kenyai választások megfigyelésében vett részt, és eszmecserét tartottunk arról, hogy ő milyen tapasztalatokat szerzett. Ami a közvetítést illeti, közvetítés támogató kapacitást alakítunk ki a PRISM szervezetén belül, és a támogatást a tagállamoktól kapjuk, ők adnak nekünk szakértelmet, és rugalmas eszközökkel rendelkezünk, amelyel az egész világban tudjuk támogatni a közvetítést. Két fő eszközünk van. Az egyik egy keretszerződés. Köszönetet mondanék a parlamentnek, hiszen önök döntöttek arról, hogy ezt az eszközt a kezünkbe adják. Kicsi költségvetéssel működik, de lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül tudjunk közvetítési fellépést és béketeremtési fellépést garantálni. Köszönjük szépen! Van egy másik eszköz, amelyet közösen alakítottunk ki, az FPI végrehajtásaként, ez a Hermes, ezzel lehet finanszírozni a közvetítői fellépést az európai ö, harmadik felek, az Európai nős kívül harmadik felekkel kapcsolatban. Ami a közép-afrikai köztársaságot illeti, az Afrikai Unió közvetített és segítségre szorultak. A mi keretünkön keresztül az elnököt tudtuk segíteni, és így próbálták kialakítani az egész működési rendszert, és a Hermeszen keresztül pedig a már folyó tárgyalásokat tudtuk támogatni. Nagyon rövid leszek. Végső soron pedig szeretném kiemelni a stabilizáció kérdését, erről már volt szó. És van egy új fogalom, amelyet nemrég alakítottunk ki. Számunkra a stabilizáció olyan eszköz, amelyel meg lehet előzni a konfliktust és az erőszakot, még mielőtt az megjelenne. Tehát Európai Uniós szakértőket és tagállami szakértőket ezen konfliktusos helyzetekre küldünk, ahol erőszak törhet ki, még mielőtt ez megtörténne. Mali központi részén van erre egy példánk, ahol ilyen szakértelmet nyújtottunk, és nagyon jó eredményt értünk el. A helyi hatóságokat tudtuk támogatni abban, hogy a válságot el lehessen kerülni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Tisztelt kollégák, 10-15 percünk maradt, hárman kértek szót, négyen, akkor mindenki két-három percet kap. Először is poszt képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezen nagyon fontos tájékoztatást. Én leszek az előadó az EU kapacitás kialakítása, konfliktus megelőzés és közvetítés területén című jelentése kapcsolatban. Remélem, hogy kapcsolatban állhatunk majd az egész folyamat során. Köszönöm szépen! Ezen a héten tartottunk ülést az Európai Békefenntartó szervel és a tagszervezetekkel, és fenntartom a kapcsolatot természetesen a jelentés írása során. Látom, hogy itt van a zöldek árnyék jelentéstevője. Különböző kérdésekről beszéltünk ott. A jelentésben beszélünk majd a jövőre vonatkozó akciótervről, arról, hogy jobban kell koordinálni az egyes eszközök között és a tagállamok között. Beszéltünk arról is, hogy a korai előrejelző eszközről és beszélnünk kell, és a fiatalokat jobban be kell vonni, és a nőket. És elhangzott, ez nagyon fontos, hogy szükség van hosszú távú politikai célra. Mit akarunk? Nem csak a konfliktus lezárása a cél, hanem hosszú távon mit akarunk elérni. Beszéltünk arról, hogy jobb koordinációról van szükség a fővárosok között, és azok között, akik a helyszínen vannak jelen politikai szándékra van szükség azért, hogy támogassuk a konfliktus megelőzést és közvetítést, és valódi beruházásokra van szükség, finanszírozásra van szükség. Beszéltünk a közvetítési képzésről, hogy erről kellene tájékoztatni és képezni az Európai Uniós képviselőket. Arról beszéltünk, hogy jobb együttműködésre van szükség a konfliktus megelőzéssel kapcsolatban szélesebb értelemben szélesebb körben. Kereskedelem, környezetvédelmi kérdések ide tartoznak. És beszéltünk arról is, hogy a bevált eredményeket, a jó eredményeket is elemezni kell, hogy megértsük, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És sokat beszéltünk a megbékélésről. Ez nagyon fontos, és a bizalom kialakítása. Nos, ennyi. Igen, rövid leszek. Tehát innen indultunk. Azt hiszem, hogy a jelentés megfogalmazását szeptember elején kezdjük. Nagy örömmel várom a kapcsolat továbbvitelét önnel és az elnök úrral. Köszönöm szépen. I forgot one thing. Yeah. Még valamiről megfeledkeztem. Beszéltünk arról is, hogy mennyire fontos képzés nyújtása a demokrácia és az Európai Unió értékeinek megvédésére. For the Green Group, Ms. Valero. Zöldektől Valero asszony, köszönöm szépen. Nagy örömmel hallottam az iránymutatásokról, mert rájuk akartam kérdezni, vagy rá akartam kérdezni erre a kérdésre. További kérdésem, hogy európai szinten nem lenne-e szükség ugyanilyenre, mind a kettőjükhöz szól a kérdés, illetve a végrehajtó ügynökség, a SIF, ezzel is foglalkozhatnánk szerintem itt az Európai Parlamentben, és esetleg a németek ezt az ötletet felvethetnék a tanácsban. Gabriel külügyminiszterük azt mondta, hogy PESCO pluszra lenne szükség a polgári biztonság terén, és, és a külügyminiszter európai békehattestről is beszélt. 1994-ben Alexander Langen korábbi képviselő vetette ezt fel, aztán egy megvalósíthatósági tanulmány is készült róla a parlamentben, ezt megszereztem, nem tudom, hogy önöknek megvan-e, szívesen odaadom. Én svéd vagyok. Mi is sokszor hangsúlyoztuk ezt az elképzelést Svédországban. Talán együtt tudnánk mi, németek és svédek működni az EU szintjén és a tanulságokat le kell vonni a külpolitikából, ami a konfliktus megelőzést illeti. Ugye ez gyakran láthatatlan, amikor sikeres. Van egy csomó sikertörténet, amiről nem is tudunk. Itt a parlamentben sokat beszélünk háborúról, védelemről és békéről. Igazából a fő cél az a béke lenne. Nagyon érdekes volt egyszer, kipróbáltam azt, hogy egy dokumentumot végigolvastam, és amikor hadügyekről, védelemről volt szó, akkor mindig beírtam a helyére, hogy béke. És egészen más eredményre jut az ember, hogyha a békére összpontosít, és nem a honvédelemre, vagy a katonai megközelítésre. Nem három percünk volt? És ami a pénzeket illeti, két és fél rendben. De hát minden esetre egy rövid kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy a stabilitás és béke eszköz kerete csökken. Hogy látja ön ezt? Mert azt látjuk, hogy csökken a pénz. Elnök, köszönöm. Hát nagyon sok mindent tudnék itt most észrevételezni, de nem teszem meg. a védelem és a békét szolgálja. Nem látom ebben az, egy, az ellentmondást. Igen, csatlakozom Valerő asszony által elmondottakhoz. A politika eltolódása a biztonsági politika irányába, ez azt jelenti az Európai Unióban, hogy a civil kezdeményezések felől is elmozdulunk. Mogherini asszony egy új eszközt vetett fel a vitában, a Peace Facility-t, a béke eszközt, és nincs a civil konfliktusoknak olyan terület, ahol ez megoldást kínálhatna, vagy katonai felszerelés ről beszélünk. Itt az eszköznek ez is része lenne. Az Európai Uniónak a különböző külpolitikai eszközöket is valahogy összhangba kéne hozni, illetve ezt, e, erről is szót kéne váltanunk. És a által elmondottakat én is osztom. De az is egyértelmű, hogy ezen eszközök összehangolása 20 különböző eszköz létezik, civil, megelőzési eszközök, amelyek nem állnak rendelkezésre a civil ellenőrzés, például a biztonsági feszelességekkel kapcsolatosan a nemzetközi törvényszék, vagy a demobilizálás, az gyermekek, katonai gyermekeinek számára nyújtott védelem, és a többi az Európai Unióban, tehát ez számukra érdekes lehet. És egy fazék az nem kimeríthetetlen, ha az egyik eszközre többet fordítunk, akkor egy, vagy az egyik területre többet fordítunk, akkor egy másik területre kevesebb jut. Köszönöm. Okay, colleagues, I've been informed that the interpreters are about to leave. It's... Kedves kollégák, 12 óra 30 perc van a, a tolmácsok befejezik a munkájukat. A, angolul a, tudjuk befejezni a vitát. Okay, but I...